Kolleginnen und Kollegen, bitte. Kedves kollégák, kérem szépen foglaljanak helyet. Szavazással kezdjük a mai ülést. Már hat percet késtünk. Hasnell hát két szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én szeretnék arra a megjegyzésre hivatkozni, amely ma reggel hangzott el. Helyesen megállapította, hogy jogalkotási feladataink nem elég játfogóak. De ez nem a képviselők hibája, Elnézést, most nem halljuk, a mikrofon nem kapcsolt be, snell hát úr. A mikrofon sajnos. Most már igen, de ez nem a képviselők hibája, hogy ilyen kevés idő jut a jogalkotási bizottságra, hanem a bizottságnak köszönhető. Az utóbbi időben azért a bizottság kevés jogalkotási munkát adott a kezünkbe. Azt gondolom, hogy ezek az indítványok persze oda vezetnek, hogy vitákat folytathassunk bizonyos témákról, a saját kezdeményezésű jelentésekre van szó. Kérem szépen, az első olvasati megállapodást akadályozza meg, ebben van lehetősége, és akkor majd a második olvasati eljárásban sokkal intenzívebben foglalkozhatunk ezekkel a kérdésekkel. Szerintem ez az eljárás, az első olvasati megállapodás nem demokratikus. Köszönöm, Hasnál, hát mondja az elnök. Az első, vagy a, az általános parlamenti eljárás a bizottság láthatóságát a közvélemény előtt sokkal megnöveli, jobban, mint egy első olvasati megállapodás. Én azt terveztem, hogy a koordinátorokkal együtt hasnál, hát kérem szépen forduljon a bizalmi pozíciónak örvendő koordina- koordinátorához, vagy szíve koordinátorához. Beszéljünk a bizottsági munkáról, mikor megnéztem a számokat, 25%-a az összidőnknek telik a jogalkotási tevékenysége. Hát azt kell mondjam, hogy erről még kell kéne beszélgetnünk. A koordinátra ülésén ezt a kérdést fel fogom vetni. Én persze osztom a véleményét Horschnellhátnak egy további hozzászólás. Tattarella kolléga két szót. you. Mike. Presidente, le chiedevo solo di anticipare il mio voto. Tisztelt elnök úr, mindössze csak szeretem volna jelezni, hogy más delegációkkal kell szavaznom, tehát hogyha esetleg az én szavazatomat, azt előbb lehetne lebonyolítani. Rövid jelentés, mondja az elnök, tehát egyetértek, úgy hallom, hogy spanyol tolmácsolás nincs. A svéd megvan, nem volt spanyol tolmácsolás. Szívesen eleget teszek ennek a kérésnek, akkor a második pontként kezeljük a jelentését. Két közleményem van, amely a szavazáshoz szorosan nem kapcsolódik. Itt van egy kolléga, az egyik alelnökünk, az alelnökből államelnök lesz. Azt hiszem, hogy nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a mi sorainkból kerül ki egy államelnök, ez egyik tagállamban. Áder János kollégánkról van szó, április 17-én terjesztették fel erre a tisztre, és május 2-án választják majd meg. Áder kollégának új hivatalához sok erőt kívánok, Nehéz időket élünk. Mondtam neki, négy szem közt is elmondtam, hogy nagy öröm volt számomra vele együtt dolgozni, személyesen is nagyon jó volt a kapcsolatunk. És most magyarul fogok mondani valamit. S sok szerencsét kívánok, hogy szegény ne keseredjenek el, sok szerencsét kívánok, és minden jót, és megadom neki a szót. Hozom ezt néhány német szóval, danke schön, Herr Präsident. Uh, és hat uh, köszönjem meg önöknek is elsőként, hadd köszönjem meg a bizottság minden tagjának, elnök úrnak, a bizottság korábbi elnökének, Jó Leinen úrnak a, az együttműködését. Uh, 19 évig forgolódtam a hazai belpolitikában, 19 évig ninety től nine ig voltam parlamenti képviselő, és aztán itt folytattam a politikai pályafutásomat. Az elmúlt három évben ennek a bizottságnak voltam a tagja. Nagyon sok tapasztalattal, nagyon sok hasznos tapasztalattal ruházott fel engem ez a három év. Nagyon sok olyan új területet ismertem meg, amivel én korábban nem foglalkoztam, talán kevesen tudják, én jogász vagyok, elsősorban közjogi, alkotmányjogi kérdésekkel foglalkoztam, amikor még Magyarországon dolgoztam, de én azt gondolom, hogy mindazok a kérdések, amelyek itt a bizottságon megfordultak, és ez nagyon-nagyon széles spektrum, hiszen az egészségügy kérdéseitől az élelmiszerbiztonság kérdésein át a környezetvédelem számos kérdéséig nagyon-nagyon sok tapasztalatot szerezhettem. Örömmel jelenthetem elnök úrnak, hogy az a munka, amit a bizottság rám bizott, a Szevezó három raportőri munkáját befejeztük, eredményesen lezártuk, még mielőtt visszamennék Magyarországra, úgyhogy e, ezt a jelentést első olvasatos jelentésként e, meg tudtuk tárgyalni. Köszönet ezért a kollégáknak és az árnyék jelentés tévőknek is. Még egyszer szeretném mindenkinek megköszönni az elmúlt három évben nyújtott segítségét és remélem, hogy a jövőben is, akikkel találkozni fogok, számíthatok mindenkinek a munkájára. Legelőször nagy valószínűséggel egyébként a bizottság néhány tagjával két hónap múlva Rióba fogunk találkozni, mert Rióban a, mostani, a dolgok mostani állása szerint én fogom már képviselni a magyar államot, úgyhogy új, régi, új kollégákat remélem majd ott is köszönhetek ezen a nagyszabású tanácskozáson. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy elbúcsúzhattam és engedje meg elnök úr, hogy ma már a szavazáson ne vegyek részt, mert meglehetősen sok tennivalóm van még a következő egy hétben. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Egy kolléga két szót, Richard Zéber, a koordinátor, a néppárti koordinátor. Két szót, Richard, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarom túl hosszúra nyújtani ezt a hozzászólást, tehát ritkán van az, hogy kollégáink egyike államelnök, Péter Líze nevében is. Mm, Áder Jánosnak nagyon szépen köszönöm kiváló munkáját, amelyet itt teljesített nálunk. Adtam egy pár interjút is, János munkájáról szólt, amit az Európai Parlamenti tevékenységéről. Két kérdést tettek fel mindig. Áder János miért az MV bizottságban dolgozott? Második, Orbán szemben keresztül tudja vinni akaratát. Azt mondtam, hogy hát János ugye jogász, de az Európai Parlamentben, ha valamit szeretnénk elérni, akkor egy jogalkotási bizottságban kell dolgozni. Az NV bizottság az a jogalkotási bizottság, ahol a legtöbb jogalkotási tevékenység zajlik, és miután ő olyas valaki, aki előre akarja vinni az ügyeket, azt hiszem, hogy nálunk is sok mindent segített, kiválóan dolgozott. Ami a második kérdés Orbánnal szemben, hogyan tudja majd érvényesíteni akaratát. A Szevezó 3-at ugye nagyon hamar lezárta, sikerült nem csak kompromisszumot létrehozni a különböző frakciók között, hanem a tanácsal is megállapodott a szövező háromban. Azt hiszem, hogy ez azt mutatja, hogy tárgyalóképes, cselekvőképes, kompromisszumkész személyiség, és azt hiszem, hogy eh, Áder elnök úr jót tesz majd Magyarországnak, mert hát az, az Európai Uniós Magyarország között igen sok feszültség van. Szerintem jó, hogy egy olyan ember vezeti majd ezt az országot, aki tudja, hogy itt mi hogy dolgozunk, aki tudja, hogy mennyire fontos az európai integráció, aki tudja, hogy mennyire fontos betartani az európai szabályokat, és ebben az értelemben mondom hogy nagyon örülök annak, hogy nem sokára ezt a hivatalt magáinak tudhatja. Kérem szépen, elnök úr, nem tudom, hogy lehetőség volna, hogy meghívjuk majd Áder elnök urat, amikor szavazunk a szevezó hármas jelentés, hogy ott legyen az aláírásnál. Azt hiszem, hogy Európai Parlamentként nem történhet semmi baj, ha egy államelnök van a sorainkban, és még egyszer János, nagyon szépen köszönöm neked, Magyarországnak, minden jót kívánok, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm Richard Széber, ez egy nagyon jó javaslat szerintem, amit Richard mondott, és azt hiszem, hogy eldöntöttük, hogy meghívjuk az államelnök urat majd a Szevezó 3 os megszavazásához. Elnök úr, sok sikert kívánok, és sok szerencsét a munkájához.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 Már ma reggel üdvözöltem Önt, a tisztelt horvát megfigyelő képviselőasszonyunkat, a Szociáldemokrata frakció nevében, Romána Jekovics asszonyt üdvözöltem. Európa házát tovább építjük, a bővítés előrevetíti álnyait. Üdvözöljük szeretettel itt az Európai Parlamentben. Üdvözöljük a legnagyobb jogalkotási bizottságban, Richard Zébennek igaza van, ez a legfontosabb jogalkotási bizottság az Európai Parlamentben és eh, hát remélem, hogy jól fogunk együttműködni. Üdvözöljük, asszonyom, üdvözöljük körünkben. Na, hát akkor most aztán tényleg gyürközzünk neki a napi rendnek. Térünk vissza. Mindenkinek megvan a szavazókártyája? Kérdezem. A több éves tervel kezdjük a keleti tenger lazac állományával kapcsolatos szavazásról van szó. Itt pedig az első kompromisszum, az egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, aztán jön a 22-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 30-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 31-es. Mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük tehát a hatost. Haben alle abgestimmt? Mindenki leadta a szavazatát? A szavazást lezárom. 37 igen, 23 nem elfogadva. 34-es mellette ellenem, tartózkodás, elfogadva, a 35-ös mellette, ellenem, tartózkodás, elutasítva, 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 7-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 8-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, kilences mellette ellene tartózkodás elfogadva, negyvenes mellette ellene tartózkodás elutasítva, negyvenegyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, 42-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 43-as mellette ellene tartózkodás. Ezt inkább ellenőrizzük, tehát a 43-ast ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 30 igen, 30 nem, elutasítva. 44-es. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 10-es mellette. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük tehát a tízest. A szavazás megnyitom. Mindenki látta a szavazatát? A szavazást. Az szociáldemokrata frakció egyel többel rendelkezik. Most stimmel, 31 igen, 30 nem. Hát jó, hogy megnéztük. Most pedig a 45-ös. Csak a második részét rá tízest elfogadtuk. 44 per 2-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig Negyvenhatos. Mellette ellenpróba. Tartózkodás elfogadva. 47-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 11-es mellette, ellene, tartózkodás, nem biztos, érdekes konstelláció, nézzük akkor meg a 11-est, a szavazás megnyitom. Mindenki látta a szavazatát? A szavazást lezárom. 31 igen, 29 nem. Elfogadva. 49-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Hát éppen, hogy elfogadtuk. 12-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Az ötvenésről esről szavazzunk. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosítás a jelentéstevői. Ki támogatja ezt? Ki van ellene? Még egyszer megkérdezem, ki támogatja a szóbeli módosítót? Kérem, tartsa fel a kezét. Ellenem. Tartózkodás elfogadva. 52. Nem. 53-as. 53-as mellette. Ellenem. Tartózkodás. Ezt ellenőrizzük az 53-ast elektronikusan. Mindenki leadta a szavazatát, a szavazás lezárom. 53-ról szavazunk, az 53-asról szavazunk. Lezárom a szavazást, 37 igen, 23 nem, elfogadva. Az 54-es okafogyottá válik, az 55-ös helyet szóbeli módosító, ilyen hozzá kezdtünk. Ki támogatja ezt az új jelentéstevő által készített szobni módosítót, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Akkor 57-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 58-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 59-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 60-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig nézzük meg a 61-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 63-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 67-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, most pedig egy szóbeli egyes módosító következik. Mellette, mellette, kérem jelezze, ellene, tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük elektronikusan. A szavazás megnyitom. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 37 igen, 22 nem. Az egy módon, egyes szóbé módosított elfogadtuk. És jönnek a függelékek. 68-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 21-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Preambuló bekezdések 23-as mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24 es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű, ellenőrizzük elektronikusan a kettest. A szavazást megnyitom. Mindenki látta a szavazatát? A szavazást lezárom. 36. Igen, 23. Nem. Kás Lüta világosan szó, szólt közbe. Hát én nem láttam innen felülről, hogy ennyire egyértelmű lett volna az eredmény. A következő. Mm. Dann kommen wir auf drei. Okay, 26. 26 ellenállt tartózkodás elfogadva, 27-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 28-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 4-es, okafogyottá válik, 29 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 5-ös mellette, ellenem, tartózkodás elfogadva, aztán jön a végszavazás. Szavazás megnyitom elektronikusan. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 56 igen, 6 nem, tartózkodás nincs, Kás Lüten, gratulálunk szavazatát. Most pedig folytatjuk a taperella véleménnyel. Ezen változtattunk. A 14-es pont volt Kegyfejési célú vízi járművek és a motoros vízi sporteszközök című. Kezdjük. Kezdjük a hatossal, mellette ellene elutasítva. Megismétlem, azt hiszem, hogy nem mindenki tudja, miről is szavazunk. A 14-es mm, napi rendi pontot előre hoztuk, mert Katarella kollégának egy másik időpontra kell szaladnia. Nincsen semmi gond ezzel a jelentést, se a 14-es előre került, és most szavazunk róla. Mármint a 6-osról. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Jön a hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elutasítva. kilences mellette ellene tartózkodás elutasítva. hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. tízes mellette ellenem, tartozkodás elutasítva, 11-es mellettem, ellenem, tartozkodás, A 11-est nézzük meg. 11-est nézzük meg. A szavazást megnyitom. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 24 igen, 37 nem, hát egyetemen elutasítva. Okay, dann geht's weiter mit 1. Egyes mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 12-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 13 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 14-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 2-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 4-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, végszavazás, a szavazást megnyitom elektronikusan. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 56 igen, nincs ellenszavazat, 6 tartózkodás. Gratulálunk Tatarella kollégának. Dann kommen wir jetzt wieder zum Tagesordnungspunkt. Most pedig rátérünk a tízes napi rendi pontra. A francia PIP vállalat által gyárt rossz minőségű szilikon mell implantátumok. Itt eh, mindjárt neki látunk a szavazásnak. Mindenki készen van? Kezdjük akkor a 26-ossal. Mellette? Ellene? <clears throat> tartózkodás elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 30-asnál két részben szavazunk, 30 per 1-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 30 per 2-es, mellette, ellene, ellene, tartózkodás elutasítva. 31-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 36-os mellette, ellene, tartaszkodás elutasítva, 32-es mellette, ellene, tartaszkodás elutasítva, 33-as mellette, ellene, tartaszkodás még egyszer nézzük meg esetleg? Nem volt egyértelmű. 33-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Éppen, hogy elfogadtuk, azt mondanám. Akkor ellenőrizzük a 33-ast. Ellenőrizzük a szavazást. Megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát? A szavazást lezárom. 38 igen, 23 nem. Nem volt látható. Kérem szépen, mindenki jól láthatóan jelezze kézfeltartással, hogy mellett ellene vagy nincs egyáltalán a szavazás mellett. Most mellette ellene tartózkodás elutasítva, a második rész 34-esnek mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 38-as mellette. Ellene. Elfogadva. 40-es. Két részben. Csak a második részről kell szavaznunk. 40 per 2-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 41-es. Mellette. Ellene. Tartaszkodás elfogadva. 42-es. Mellette. Ellene. Tartaszkodás elfogadva. 43-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Inkább ellenőrizzük a 43-ast. Elektronikusan. Mindenki leadta a szavazatát, a szavazás lezárom. 39 igen, 23 nem, így elfogadva. Rátérünk Zsilpányóra, 44-es mellette. Ellene, tartozkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartozkodás elfogadva, akkor néhány dolog okafogyottá válik, az 51-eshez jutottunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 49-es mellette, ellene tartózkodás, éppen hogy elfogadtuk, 53-as mellette, ellene, tartozkodás, elfogadva, 54-es, mellette, ellene, tartozkodás, elutasítva, 55-ös, mellette, ellene, tartozkodás, elutasítva, 56-os, 55-öst ellenőrizzük. Jó, az 55-ösről megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 30 igen, 30 nem, elutasítva. Ezt lehetett látni. 56-os. Mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadva. Inkább ellenőrizzük, mert hát éppen, hogy hajszálom volt, 56-ost ellenőrizzük. Szavazás megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát. A szavazás lezárom. 32 igen, 29 nem. Így módon az 57-es is oka fogyottá válik, az 58-as következik. 58-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 59-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt inkább ellenőrizzük elektronikusan. Az 59-est. Mindenki látta a szavazatát? A szavazás lezárom. 53. A 35 igen, 27 nem. Elfogadva. Most pedig a 60-asról mellette ellene tartozkodás elfogadva. 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 62-es mellette ellenem, tartózkodás elutasítva. Aztán szavazzunk a 63-asról egy szobeli módosítóval kiegészítve. Ki támogatja a szobeli módosítóval együtt, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 64-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 66-os nyelvi módosítás mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 69-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 67-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 68-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 71-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 70-es nyelvi módosító, mellette, ellene, tartaszkodás elfogadva, 72-es mellette, ellene, tartaszkodás, éppen hogy elfogadtuk. Hetvenhármas mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 76-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 79-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 80-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 81-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 82-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 83-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most jönnek a preambulum bekezdések. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes mellette, ellene, tartozkodás. elutasítva, ötös mellette, ellene, tartozkodás. elutasítva, hatos mellette, ellene, tartozkodás. elfogadva, kilences mellette, ellene, tartozkodás. elfogadva, tízes mellette, ellene, tartozkodás. elfogadva, 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 17-es két részben, Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17 per 2-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Szavazzunk a 19-esről mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20-as mellette ellene tartózkodás. Elutasítva. Ez a 20-ast ellenőrizzük, nem volt egyértelmű. A 20-as mindenki látta a szavazatát, a szavazást lezárom. Tizenöt igen, 45 nem. Csak fel kell tenni a kezüket, és akkor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 A szavazás megnyitom. Mindenki látta a szavazatát? Mindenki látta a szavazatát? A szavazás legyen. 62. Igen. Nincs ellenszavazat, nincs tartózkodás. Hát, ez aztán egy eredmény, kérem szépen. Gratulálunk a, je, ennek a állásolásnak a szerzőinek, nagyon jó munkát végeztek, azt hiszem, hogy nem kell majd szégyenkeznünk emiatt a plenáris ülésen sem. Na, akkor folytassuk. Most következnek az ízesített borok, az ízesített borászati termékek földrajzi áru jelzői. Elkezdjük a szavazást. Először is a hármas mellett, mellette, ellene, tartozkodás elfogadva, négyes, mellette, ellene, tartozkodás elfogadva, ötös, mellette, ellene, tartozkodás elfogadva, hatos, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 7-es mellette. Elnézést, túl gyors voltam, az Agri 5-ösről kell. Agri 5-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. A hetes mellett ellene ragaszkodás elfogadva. Nyolcas mellette ellene ragaszkodás elfogadva. tizennyolcas mellette ellene ragaszkodás elutasítva. 19-es mellette ellene tartozkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 19-est. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 32 igen, 27 nem. Így a 19-est elfogadtuk. 9-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, tízes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, nyolcas mellette, agri nyolc mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, huszas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 21-es mellette, ellenük tartózkodás elutasítva, Agri 10 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 22-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 24-es mellette, ellene tartózkodás elfog. 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 27-es, 28-as, 29-es, agré 11-es, mind azonos, és erről szavazunk, ki támogatja ezeket, ellenük, ki van, ki tartózkodik, elfogadva. 30-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 32-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 33-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 34-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 37-es, 38-as, Agré 12-esről. Együtt szavazunk mellette? Ellene tartozkodás elfogadva. 39-es mellette. Ellene tartozkodás. 40-es mellette. Ellene tartozkodás elfogadva. 41-es mellette. Ellene tartozkodás elfogadva. 42-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 43-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 44-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 50-45-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 46-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 47-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 49-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 50-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, agri 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, agri 14, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 51-es, ott válik, jön az, az 52-es, mellettem, ellene, tartózkodás elfogadva, 53-as, mellette, ellene, tartózkodás elfogadta, elfogadva, Tizenhármas. mellette ellene tartózkodás elfogadva. 55 két részben csak a második részről kell szavazni. Az 55 52 esről szavazunk mellette, ellenem, tartózkodás elfogadva. 56. 56-os mellette. Ellene. Tartozkodás elfogadva. Agri 17-es mellette. Ellene tartozkodás elfogadva. 14-es. Az Agri 18-as. Hibáztam. Agri 18-asról is szavazni kell. Túl gyors voltam. Ki támogatja az Agri 18 szavazat. Mellette, Helena tartozkodás Elfogadva. 14-es mellette. Ellene, tartózkodás. Elfogadva. 5-15-16 együtt, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 58-as és Agré 20-as azonosak mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva. 60-as és 20 21-es, 60 és 21, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 62-es, 22-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig 64-es, 23-as, tehát 64-es agrium számos mellette. Ellenállt tartózkodás elfogadva. 63-as okafogyottá válnék, akkor jönnek a preambulum bekezdések. 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Aztán jön a végső szavazás. Ezt elektronikusan tesszük meg. A szavazás megnyitom. Mindenki látta a szavazatát? A szavazás lezárom. 57 igen, 4 tartózkodás mellett. Akkor most a jogalkotási tervezet mellett. Persze a szavazókártyával szavazunk, a szavazást megnyitom. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 5 57 igen, egy nem, három tartózkodás. Gratulálunk a jelentéstevőnek. So, das war bis jetzt die Übung. Ez volt most a gyakorlat, most jön a nehezebb, hosszabb szavazás következik, erőforrás hatékony Európa. 12-es napi rendi pont, Gerben Jan Brandi az előadó. Kicsit koncentrálnunk kell, hogy a kompromisszumos indítványokat átlássuk. Valaki szót kért, te Pirillo kolléga. señor presidente. breve... Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Egy fontos kérdést merült fel, azt hiszem. A 99-es és 22-es módosítók spanyolul készültek, és más nyelvekre fordításban pont az ellenkező tartalmat sugalják, mint amit én szerettem volna eredetileg. Nem értem. olyan, mintha a spanyol verzió is fordításra került volna vissza spanyolra, tehát pontosan a fordítottját javasolja, mint amit én szerettem volna. Nem is értem, hogy ez hogy fordított el, erre mindenképpen rá kellett mutatnom. Nem értem, hogy ez, ez a fordítás hiba hogyan fordult elő. Mondom, a spanyolban is rosszul. Ich würde vorschlagen. Azt javaslom, hogy ha két pont szavazásra kerül, akkor kérem, hogy terjessze be módosítóit, és utána vizsgáljuk felül. Ez jó javaslat? Úgy látom, hogy bólogat. Jó, akkor így fogunk eljárni. Hogy ne vesszünk el a fordításban. Gut, dann fangen wir an mit dem Kompromiss. Akkor az egyes kompromisszummal kezdjük mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva, hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ezt elektronikusan ellenőrizzük. A C6-osról van szó. Mindenki leadta a szavazatát? A szavazást lezárom. a C6-ost elutasították. Most pedig a C7-es, kompromisszum 7-es. Ellenem, mellette, ellenem. Tartaszkodás megfogadva. A C8-as. C8, igen, C9 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. C10-es mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell. A C10-et. Mindenki leadta a szavazatát? A szavazás lezárom. A C10-est elfogadtuk, aztán jön a C11-es mellette, ellene tartózkodás nem egyértelmű. A C11-est nézzük meg elektronikusan. Mindenki látta a szavazatát? A szavazást lezárom. A C11-est 31 a 29 arányban elfogadtuk. A C12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, C13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, C15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, C16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, C17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, C18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most jönnek a, most jön az egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, kettes mellette, ellene elfogadva, C, a hármas pontos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, ötös mellette, ellene, tartozkodás elfogadva. Most ugorhatunk egy nagyot. Nálam a hatos oldal, az 57-es módosító, két részben. Szavazzunk az 57 per 1-esről mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ugorjunk még egyet. Oké. Okay. Seite. Nekem ott nálam a 9-es oldal, most pedig szavazzunk a 94-esről. 94-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítom. 91-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 93-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 95-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 92-es két részben, első rész mellette, ellene. Tartozkodás. Ezt ellenőrizzük a 92 per 1-est. Szavazás megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát? Szavazás lezárom. 36 igen, 23 nem, elfogadva. Második rész. Mellette? Ellene? Tartozkodás elutasítva. 96-os mellette, ellene, tartaszkodás elfogadva, az egyesről két részben, egyes rész, itt egy per egy, mellette, ellene, tartaszkodás elfogadva, itt egy per kettő, mellette, ellene, Elfogadva. Tartózkodás nem, elfogadva. Jó. 98-as kettő részben. Első rész 98 per 1 mellette, ellene, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 168-as okafogyottá válik. 104-es is, aztán a 102-esről mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 99-es. Most jön Perello úr, kérem, olvassa fel az eredeti nyelven. Sí, gracias, señor presidente. Eh, el entiende que cualquier acción encaminada a conseguir una mejor. Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát minden olyan tevékenység, aminek az a célja, hogy a jobb a hatékonyabban használjuk fel a forrásokat, az nem korlátozódhat kizárólag az állami ágazatra, szektorra és a többi része az marad ugyanúgy a szövegnek. Még azt mondjuk, hogy semmilyen tevékenység sem, tehát a francia és szöveg nem ugyanezt mondja, és én nem ezt akartam mondani. Tehát másképpen vannak más szavak is, amik megváltoztatásra kerültek, de itt kihagytak egy szót, ami megfordítja ennek a módosító indítványnak az egész értelmét és úgy gondoltam, hogy ez nem lehet csak, tehát nem csak az állami szektorra kell, hogy ez vonatkozzon. Köszönöm, jó volt, hogy helyesbítettük, úgy, ahogy a kolléga bevezette, a 99-est így kitámogatja. Ellene ki van tartozkodás, így elfogadva. Most pedig szavazzunk a 110-esről mellette, Wir müssen, Entschuldigung. Elnézést, szavaznunk kell a százasról, mert hát a 102-est elutasítottuk. Eh, Tehát a százasról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 101-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 110-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 111-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 112-es két részben, első rész 112 per 1 mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 112-es per 2-es. Ellenőrizzük a szavazás megnyitom. Mindenki lát a szavazatát, lezárom a szavazást. 112 per 2 elutasítva. Az inta 10-es következik két részben. Első rész. Mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadva. Második rész. Mellette? Ellene? Tartózkodás. Elutasítva. 113-as mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadva. 114-es mellette? ellene tartózkodás elfogadva, 115-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 119-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 117-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, es mellette ellene tartaszkodás elutasítva, 116-os két részben, első rész mellette, ellene tartaszkodás elutasítva. Második rész, a 116 per 2 mellette, ellene tartaszkodás elutasítva. Most pedig térjünk rá a 118-asra mellett ellene tartózkodás elutasítva, 120-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 143-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 122-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 123-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 124-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 126-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 127-es mellette, ellene, elutasítva, 127-es még egyszer, a 127-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 128-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 129-es két részben. Első rész 129 per egy mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 129 per 2-est. Szavazást megnyitom. Mindenki leadta a szavazát? Szavazatát? A szavazást lezárom. 29 igen, 29 nem. Így a második részt elutasított. 38-as. Három részben. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Második rész. A 38 per 2 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 38 per 3 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 88-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 133 as zweiten Teil den ersten Teil. Beide, ja? Okay, gut, wunderbar. Wir stimmen dann ab über... Da müssen ein bisschen... Hát nézzük meg Krista Klász 240-es módosítóját. 240 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ittre 9-es, nem, nem kell szavazni. 158-as mellette ellene tartozkodás elfogadva, 160-as mellette ellene tartozkodás elfogadva, 162-es mellette ellene tartozkodás elfogadva, 100 2011 mellette ellene, tartózkodás, elutasítva. 129-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 163 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 164-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ittre 30-as okafogyottá válik, 165-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 166-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 56-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 55-ös mellette, ellene, tartózkodás. Holger Kramer kolléga módosítóját elfogadtuk. 177-es. <clears throat> Mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítva, itre 6 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, ittre tízes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, ittre tizenkilenc mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 202-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, harminc 31 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, az inta már okafogyata válok, most pedig a 193 os mellette ellenem tartózkodás elutasítva, 164, bocsánat, 194, és mellette ellene tartózkodás elutasítva, aztán az 54-es, két részben, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 197. 197-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük a 197-es. Szavazást megnyitom. Mindenki látta a szavazatát? A szavazást lezárom. 32 igen, 25 nem. Milyen jó, hogy megnéztük. 203 dafür, dagegen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 ellene tartózkodás elfogadva. 212 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 212-eset elektronikusan, a szavazást megnyitom. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 29 igen, 29 nemmel elutasítva. 2013. kettő részben első rész, mellette, ellene tartózkodás elfogadva, a második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva a második rész. 214 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 215 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 215-ről nem kell. az nagyon, hogy rátérünk az itre 20-as mellette. Ellene tartózkodás elfogad. 21-es, két részben, első rész. Itre 21 per 1, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Itre 21 per 2, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 230-ashoz szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 226 mellette. Ellene. Elutasítva. 223 és 227-es mellette ellene tartozkodás elutasítva, 224 mellette ellene tartozkodás elutasítva, 233 as visszavonták, akkor két azonos jön, a 229 és 222-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 234 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 228 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, ellenőrizzük a 228-ast. A 228-ast ellenőrizzük tehát. Mindenki lehet a szavazatát. Elektronikus ellenőrzés a 228-asnál. Mindenki lát a szavazatát? A szavazás megnyitom. Lezárom. 31 igen, 26 nem. Elfogadva. Kettőszázharminckettes mellette ellene tartózkodás elutasítva, 231-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 235 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 236 nem működik a francia tolmácsolás. 231-est elutasítottuk, és a 235-öst is elutasították. 236-os következik. 236 mellette ellene tartozkodás. Ezt ellenőriznünk kell. 236-ost elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki leadta a szavazatát? A szavazás lezárva. 25 igen, 31 nem, elutasítva. 237 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 16-os. Okafogyott-e válik? Tovább, itt a 25, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 238, két részben, 238 per 1, mellette, ellene, elfogadva, második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 249. Két részben. Nem szükséges, okafogyottá vált, 239. Mellette ellene tartozkodás elfogadva. Most ismét ugorhatunk, Richard Zéberék, a 248-asig mellette, ellene tartozkodás elfogadva. Hint a nyolc mellette, ellene, tartozkodás, elfogadva. Hint a tizenkettő mellette, ellene, tartozkodás, elfogadva. 261 mellette, ellene, tartozkodás, elfogadva, 262-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 263-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 263-asat, a szavazás megnyitom. Mindenki lát a szavazatát? A szavazás lezárom. 33, 31 szavazattal elfogadtuk, 26 ellenében. Aztán folytatódik az Inta 5 mellette ellene tartózkodás elfogadva, Inta 14 mellette ellene, Inta 15 mellette ellene tartózkodás nem elfogadva. Aztán folytatódik a 200 Gebrándi 2006-os, mellett ellen tartózkodás elfogadva, 268 mellette ellene tartózkodás elfogadva, Inta 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 269 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 270 első rész, mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 271 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 272-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, hinta 6 mellette ellene tartózkodás elfogadva, hinta 1 mellette ellene tartózkodás elfogadva, mint a 9 mellette, ellennel tartózkodás elfogadva, 6-os mellette, Judit Melkíz. I have a... Köszönöm, elnök úr. Szeretnék, ha tisztáznánk valamit. A 6-os konszolidált módosító értelmét vesztette, legalábbis erre nem szavaztunk, aztán jött 6 módosító. A titkárságot kérdezem, hogy a 88-as miért terjed neki a 133-asra is, hogy foglal le magába. Én ezzel nem értek egyet. Szerintem részeg felszabdalhat hogy szerint a 133-as az utolsó rész lehet, hogy le van fedve, de az első rész nem, ezért jó lenne, hogyha 133-as első részéről éppen ezért szavaznánk. A 88 as elfogadtuk, és okafogyattá vált. Most már a szövegben előrébb haladtunk. Ez most így rendben van, ahogy eddig csináltok az eddig eljárás kapcsán. Jó? Na, nagyszerű. Akkor folytassuk a hatossal. Mellette, ellene, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 8-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 8-as, 9-es usanat mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 10-es mellette, ellene, tartózkodás ezt ellenőrizzük a tízes mármint. A szavazás megnyitott. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 31 igen, 25 nem, elfogadva. 11-es. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es két részben. Első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es két részben oka, okafogyatta válik, bocsánat, nem kell, mert a 14-est elfogadtuk. 15-ös 15-ös egy kiegészítés, erről szavazunk. 15-ösről mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. Most pedig szavazzunk a 16-osról. Mellette ellenem tartózkodás elutasítva. 13 os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük azért a biztonság kedvéért a 18-ast elektronikusan, a szavazás megnyitom. Mindenki látta a szavazatát? A szavazást lezárom. 25 igen, 29 nem, elutasítva a 18-as, 19-es mellette ellenem tartozkodás elfogadva, 20-as mellette, ellenem tartozkodás elutasítva, 21-es mellette, ellenem tartozkodás elfogadva, 22-es Perello kolléga még egyszer akkor tisztázza az eredeti szöveget, hogy értsük, hogy pontosan mit is szeretett volna. Kérem, az eredeti anyanyelvén eh, adja elő az eredeti módosító. Pues con toda rapidez, señor presidente. Csak nagyon gyorsan, elnök úr. Szeretném akkor felol, felolvasni azt a szöveget, ami ott kezdődik, hogy az Európai Unió, és minden esetben csak úgy mehetünk a fenntarthatóság felé, hogyha nem alkalmazunk, tehát az állampolgárokról van szó, hogyha men, ö, gondolkodásmód változtatást érünk el, és a társadalom irányába megváltozunk, ami a források ö, korrekt felhasználását jelenti. Jó, akkor hallottuk az eredeti szöveget. Azt hiszem mindenki világosan ért, hogy miről is van szó, akkor az így előterjesztett 22-es módosítóról szavazhatunk. Kérem, kijelezze mindenki, aki mellette van, ellenpróba, tartozkodás elfogadva, 23-as mellette, ellene, tartozkodás elutasítva, 24-es mellette, ellene, tartozkodás elfogadva, 25-ös mellette, ellene, tartozkodás elutasítva, 26-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 27-es mellette, ellenőrizzük a 26-ost. Jó, a szavazást megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát? A szavazás lezárom. 26-ost elutasítottuk. 26, igen, 30 nem, egy tartózkodás 27-es mellette ellene, tartozkodás elutasítva, 28-as mellette, ellene, tartozkodás elfogadva. Csak egy végszavazás van, ez egy saját kezdeményezésű jelentés, ezt elektronikusan tesszük a végszavazást az egész jelentésről. Megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? Hárman hiányoznak még. Hárman nem akarnak szavazni. A szavazás lezárva. 48 igen, 3 nem, 5 tartózkodás. Gratulálunk, kedves kolléga. Gerben Jankenbrandi jól dolgozott. Köszönöm szépen minden részvevőnek, köszönjük a titkárságnak is, nem mindig könnyű a feladat, jó idegek kellenek hozzá. Most pedig folytatjuk méghozzá a zanoni jelentést, véleménytervezetet. Das ist der ehemalige Tagesordnungspunkt 3. 13-as napi pont a cápa úszonyoknak a hajó fedélzetén történő leválasztásáról szóló 1185 per 2003-as LK tanácsi rendelet módosítása. Kezdjük is el a hatossal. Mellette ellene tartózkodás elfogadva, hetes mellett ellene tartózkodás elfogadva, nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva, kilences mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, tízes, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 11-es preambulum bekezdés mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 12-es preambulum bekezdés mellette, ellene elfogadva, 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 16 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 3-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 5-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most pedig szavazzunk a tervezett egészéről. A szavazást megnyitom. Mindenki látta a szavazatát? A szavazás lezárom. 50 igen, 2 nem. Tartózkodás nincs. Ezzel ezt a véleménytervezetet így elfogadtuk. Köszönöm szépen a koncentrációt, a szavazást lezártuk, és most azok, akik itt szeretnének maradni, szeretettel látjuk őket, a többieknek nagyon szép napot kívánok még. Most pedig a 15-ös napi rendi pont következik. Végrehajtási aktus a fukushimai balesetet követően Japánból származó takarmányokról és élelmiszerekről. Mhm. Wir begrüßen. Üdvözöljük ma körünkben a. Kérem szépen, esetleg e, egyéb témákat a terven kívül vitassanak meg, legyenek kedvesek, tisztelt kollégák. Nos, a 17 órakor jön a biztos úr, Delli úr, tehát e, ha megengedik, a 15-ös napi rendi pontot bevezetném. Üdvözlök egy japán delegációt itt körünkben. Üdvözöljük Önöket szeretettel, üdvözöljük Önöket itt a parlamentben. Und ich möchte Herrn... Megadom Pudelé úrnak a bizottság részéről a szót. Pudelé úr. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is csak röviden néhány szót történeti áttekintésként Emlékeztetni szeretném önöket, hogy amikor a fukusamai baleset bekövetkezett, akkor a bizottság nagyon gyorsan reagált, annak érdekében, hogy megfelelő intézkedéseket tudjunk hozni a radioaktivitással kapcsolatban az élelmiszerek, Japánból importált élelmiszerek vonatkozásában. Tehát sürgősségi intézkedéseket hoztunk annak idején, azért, hogy technikai és jogi eszközeik meglegyenek a tagállamoknak, hogy importálás esetén ellenőrizni tudják azokat a termékeket, amelyek Japánból érkeztek. Főként növényi termékeket importálunk, algákat, zöldségeket és egyéb növényi árukat, halászati termékeket is importálunk, azonban nem importálunk húst, és nem importálunk tejtermékeket sem. Importálunk még továbbá kis mennyiségben házi állatoknak szóló termékeket. Az európai normák, az úgynevezett Csernobil utáni normákat, szabványokat alkalmazzuk az ellenőrzéshez. Azonban a japánoknak a saját sztenderdjeik vannak, amivel ellenőrzik az exportokat, mert az első állásfoglalásban azt a kötelezettséget rótuk a japán hatóságokra, hogy import, export előtti ellenőrzéseket végezzenek az exportra szánt termékek esetében, olyan termékekben, amiket az Unióba szántak és a ter- az exportált termékeket 100%-ban kellett ellenőrizniük, és volt egy bizonyos ellenőrzés megérkezéskor is, amit a tagállamok végeztek a parlamenti tárgyalásokat és vitát követően nyilván emlékeznek még a plenáris ülésen, ami Strasbourgban folyt április 8-án 2011-ben, a parlament azt kérte, hogy változtassuk meg a közösségi normákat oly módon, hogy ezek alkalmazkodjanak a japán sztenderdekhez, amelyek szigorúbbak. A plenáris vitát követően a bizottság ennek megfelelően módosította a szabványokat oly módon, hogy a japán szigorúbb szabványokat alkalmazzuk. Ezek szigorúbbak, mint az európai előírások. Azóta április 1-től a japánok megerősítették, még szigorúbb szabványokat hoztak, annak érdekében, hogy visszaállítsák a fogyasztóik bizalmát és választási lehetőségünk volt a között, hogy megfenntartjuk a régi sztenderdeket, vagy pedig alkalmazkodunk az új, még szigorúbb japán sztenderdekhez. A koherencia jegyében annak érdekében, hogy elkerüljük azt, hogy szigorúbbak a japán sztenderdek, amikor az export előtti ellenőrzést végzik az unióba irányuló termékek esetében, és amikor mi a közösségi területen ö, ugyanezeket a termékeket ellenőrizzük, ne legyen különbség. Mi is azt javasoltuk, hogy ugyanazokat a szabványokat alkalmazzuk, mint Japán és ez az oka annak, hogy márciusban tettünk egy javaslatot a tagállamoknak, egy rendelet tervezett formájában, hogy alkalmazkodjunk az új japán szabványokhoz, amelyek szigorúbbak. Kihasználtuk ezt a lehetőséget, vagy ezt az új döntést annak érdekében, hogy az ellenőrzéseket is finomítsuk és alkalmazzuk a japán viszkire, a szakéra és a csúcsura. A japánok ugyanis bizonyították, hogy végeztek elemzéseket ezeken az alkoholtermékeken is, amiket nagyon kis mennyiségben ugyan, de exportálnak az Európai Unióba, és hogy nincsen semmiféle radioaktivitási probléma ugyanis az erjesztési és a lepárlási eljárások olyanok, hogy ha radioaktív szennyeződés lenne is a felhasznált alapanyagokban, amikből ezeket az alkoholtermékeket készítik, a radioaktív, tehát a sugárfertőzés, az benne marad azokban a maradványokban, ami nem része az alkoholnak. Tehát a lepárlás során a, ö, nem megy át az alkohol gőzbe, amik utána lepárlások lecsapódnak, és amiből a szaké vagy a viszki lesz, vagy az csúcsú. És annak fű, ennek az technológiai információknak a birtokában, illetve a japán hatóság által végzett ellenőrzések alapján azt mondtuk, hogy ezt a három alkoholtípust, ezt vegyük ki az érkezéskori ellenőrzésből. Tehát itt tartunk most, és sürgősséggel meghoztuk ezt a harmadik állásfoglalást azzal, annak érdekében, hogy koherensek legyünk, és összhangban legyünk a japán rendelkezésekkel még április 1 -e előtt. Ezért volt az sürgősségi eljárás. És figyelembe vettük tehát ezt az új bizottsági döntést. Mielőtt válaszolnék a kérdésekre, hogyha vannak ilyenek, szeretnék néhány számadatot is ismertetni. A japán hatóságok a baleset bekövetkezte óta egy év alatt 136 ezer elemzést végeztek élelmiszertermékeken otthon a saját fogyasztási céljaikra. és április 1 -e óta az új szigorúbb ellenőrzések normákkal pedig 8000-et végeztek. Összesen 1380 elemzést végeztek a viszkikre, szakkéra és szocsura. de pozitívat ezekből nem találtak. Az Európai Unió esetében érkezéskor az importált élelmiszer termékekre a tagállamok tavaly óta, tehát március óta körülbelül 2000 ellenőrzést végeztek 2011-ben, és 500-at idén, 2012-ben. Ebből a 2500 ellenőrzésből csak két olyan eredmény volt, amely nem ö, volt megfelelő, ö, ezek először voltak, két tea minta volt olyan, ami nem megfelelő, tea levél ö, esetében fordult ez elő. Tehát nagyjából így néznek ki a számadatok napjainkban. Amennyiben vannak kérdéseik, vagy szeretnének valamit tisztázni, akkor állunk rendelkezésre, hogy válaszoljunk a különböző kérdésekre, hogyha ismét szót kapunk. Köszönöm, elnök úr! Vielen Dank, Herr Polé, und als erstes erhält die Kollegin... Köszönöm szépen! Michelle Rivasi kolléga kapja meg a szót elsőként. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a bizottsági információkat is. Először is egy első észrevételt szeretnék tenni. Tudják, hogy mi parlamenti képviselők nem igazán értünk egyet ezzel az eljárással, mert először Zsolainen úr írt egy levelet, amiben az volt, hogy a bizottságnak tájékoztatást kell adnia megelőzően, miközben önök már léptek, anélkül, hogy az európai képviselők tudtak volna bármit is. De ez azért egy kicsit uh, ilyen nagyon huszáros volt, tehát nem igazán megfelelő eljárás. Most nézzük meg a javaslatokat. Még jelenleg is, Pudlé úr, azért vannak bizonytalanságok azt illetően a négy reaktorral, amiből három fúziós állapotban van, a negyediknél pedig volt egy tűz a, a és jód, szézium, plutónium volt a légtérben az erőmű környezetében. És volt egy amerikai szenátor, aki egy levélben azt jelezte, hogy nagyon aggódik a reaktorok állapota miatt. És szeretném kihasználni az alkalmat, és megkérni a bizottságot, hogy azért mégiscsak legyen egy európai küldöttség, aminek tagjai lennének képviselők, bizottsági tagok, de esetleg tagállami képviselők is, akik menjenek el, és egy konkrét látogatást tegyenek Fukushimába. Én magam is jártam ott, de a 69, 60 kilométeres körzetben voltam, ami nagyon szennyezett volt, amelyik az önkéntes evakuációs térséghez tartozott, de magáig az erőműig nem jutottam el amit a TEPCO és a japán hatóságok végeztek, azok jók, de jó lenne elmenni és megnézni, mert azt gyanítjuk, hogy még most is vannak kibocsátások. És itt térünk el a harmadik elemhez, Ön azt mondja, hogy most már nem érdemes a jódot, a stronciumot, plutóniumot és ameriszóniumot mérni. Szerintem túl korai ezt kimondani, túl korai leállítani ezeket az ellenőrzéseket, mert nagyon sok a bizonytalanság. És ö, időnként még vannak most is kibocsátások, amit a nukleáris erőmű környezetében mértek, de -e lehetőség oda menni, hogyha nem a bizottság keretében működünk. Ami pedig a szabványokat illeti. Úgy gondolom, hogy mégiscsak hihetetlen, mert megszavaztuk, és tudják, hogy az ökológusok azt mondták, hogy nukleáris baleset esetében a bizottságnak a szabványai, amit az Euratom szakértők állapítottak meg, nagyon is magasak olyan cézium méreten voltunk, 1000 bekler per kiló szinten voltunk, és azt mondták, hogy ez néhány napon múlva meg fogja haladni a határértéket. Erre hát mindenki mondta, hogy nem, nem, kértük is a bizottságot, hogy nézzék meg. Jött a fukushimai baleset, és ők már sokkal alacsonyabban fele annyi volt az ő normájuk akkor kérdeztük Barroso urat, hogy mégiscsak a japán normára kellene ráállni, mert a miénk sokkal magasabbak. Most még ma lejjebb mentek, most már 100 bekrel és 10 bekrel szinten mozognak. Utána most az a probléma, hogy azt mondjuk, hogy miért importálunk japán termékeket? Ha nekem azt mondják, hogy a viszkiben, a szakkéban nincsen rádióaktivitás, ez valószínűleg eléggé igaz, a lepárlás alatt nem megy át a cézium. De például a triszium esetében ez nem igaz. Én magam is dolgoztam laboratóriumban, és tudom, hogy vannak radioaktív elemek, amik átmennek, vannak, amik nem az alkoholt pedig a japánok maguk mérték. Tehát ugyanazt az egész panelt végig kellene nézni, például a triciumra, ami a teát illeti. Tudják, hogy két tea minta volt, amelyek meghaladták az 500 becquerel per kilogramm értéket. Azt mondják, hogy persze hát ottan van egy higítás, 20 vagy 10 bekrere jutunk le, ez nem, nem nagy ügy. De igenis, ez súlyos, mert az elmélet szerint minden egyes radioaktivitási mennyiség az rákot válthat ki. Ha valaki japán teát iszik, és a teájában akár csak egy bekrel is van széziumból, akkor az miért jó? Mi az gazdasági értelme hogy, vegyünk, hogy Japánból vegyünk teát, amikor nulla bekreles teát is lehet vásárolni, és az egy bekrel is veszélyt jelenthet. Tehát azért itt az egészség és a radioaktivitás mégiscsak szorosan összefügg. Tehát én amellett lennék, ahogy Ausztrália és az Egyesült Államok tették, egyszerűen leállították a japán termékek importját. Japánban nem nagyon nagy ügy, viszont a lakosság, az európai lakosság egészséges szempontjából nagyon fontos, és sokkal jobb lenne a szavahihetőségünk. Tehát összefoglalom. Kérem a bizottságot, hogy legyen egy küldöttség, amelyik elmegy Japánba, hogy megnézzük Fukushima-ban azt, hogy ténylegesen mi van ott, hogyan néznek ki a reaktorok, mekkora a kibocsátás, milyen gáz kiáramlás van, ez nagyon fontos. Második dolog, Kérem a bizottságot, hogy vizsgálja felül a szabványokat, mert a mi szabványaink nagyon magasak, túl magasak voltak. Nagyon jó, hogy baleset esetén ezeket csökkentettük. És a harmadik dolog, hogy állítsuk le a japán termékek importját. Nem látom, hogy miért kellene demokratizálni a radioaktivitást egész Európában. Äh, Köszönöm szépen. If Kosi a következő hozzászóló. Kosé úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én rövidebben fogok szólni, mint Rivazi asszony, hiszen nagyon sok mindent elmondott már ő, amit én szerettem volna. Szeretem kiegészíteni a hozzászólását. A bizottsághoz intézem a kérést, tehát Európába eljött a Fukushima régió prefektusa 16 év után elmondta, hogy nagyon nehéz körülmények között éltek a mezőgazdaságban dolgozók. Egy gazda azt mondta nekünk, hogy milyen szintű rádióaktivitás van, éppen ezért nem tudta eladni a termékeit. Mm, természetesen, talán mint önök is, ezt az információt megkaptuk, hiszen ez riasztó információ az a tény, hogy ez folytatódik, természetesen, ami az élelmiszeripari termékeket illeti. Most a radioaktivitás, ez nem olyan, mint Csernobinál, hogy egy nagy robbanás volt, amely egy felhő, egy eső és egy felhő és a szélnek köszönhetően egész Európában szétterjedt. Fokumos, Fukushima-nál, hát azt mondják, hogy Fukushima, ez egy atomháború háború nélkül, tehát ez folytatódik, a kettes reaktor hűtőmedencéjében. A bizottságnak, parlamentnek meg kellene hallgatni a szakértőket, hogy valóban megtudjuk, hogy mi a helyzet ezzel a medencével. Aztán, ahogy Rivazi asszony is tette, 25 éve Franciaországban, Csernobéban, egy független laboratórium, a CRMS, találkoztunk az egyik illetékesével. Azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha hivatalosan kapnánk információkat, ami a civil társadalmat illeti, be kell őket vonni ebbe a folyamatba. Persze a szakértelem nagyon fontos, ugye az atomenergia az atomenergia biztonsági ügynökség nagyon fontos, tehát a CRMS jó lenne, ha bevonnák ebbe a folyamatba. Remélem, hogy ha lesz ez a misszió, akkor találkozunk a hivatalos szakértőkkel, de találkozunk a CRMS szakembereivel is. Pavel Prop. Eh, Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Rövid leszek, ígérem. Mindösszesen szeretnék rámutatni az Európai Bizottság számára, hogy a szakke az egy e, fermentált érlelt ital, nem eh, desztillált ital, tehát ez az érvelésük egyáltalán nem ül Kérdem egyben az Európai Bizottságot, hogy a van-e bármiféle modell, létezik arra, hogy hogyan terjedtek a radioaktív részecskék a tengerben? van. Köszönöm, akkor Polé úr, ha válaszolna, biztos csak az intézet kérdésekre. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr nem tartozik a hatáskörömbe, hogy én ma megszervezzek egy parlamenti látogatást a szak, bizottsági szakértőkkel együtt Japánba de a kérését tudom továbbítani. Nem tudom, hogy hogy lehet ezt megszervezni, de majd szólok a főtitkárságnak és a energia főigazgatóságunknak, amelyek a szabványokkal foglalkoznak és a környezettel is. Ez nem gond. Ami az egyéb jód, stroncium és egyéb anyagokat illeti, azt tudják, hogy a jód, nem önöknél fogom ezt most megtanítani, nagyon rövid az élettartama 8 nap. Tehát 8 nappal a fertőzési problémákat követően a jód felére csökken, elbomlik, és így tovább. Az elején ezeket ellenőriztük, illetve azt kértük a tagállamoktól, hogy végezzenek ellenőrzéseket, és utána az tapasztaltuk, hogy már nem nincs szükség ellenőrzést végezni. Ezért kértük a tagállamoktól, hogy állítsák le az ellenőrzést, és koncentráljanak a céziumra a 100, cézium 134-es, amelyiknek három éves az élettartama, és a 135 az pedig 30 éves, tehát ezek sokkal veszélyesebb radioaktív elemek. Az egyéb radioaktív elemek esetében olyan információink vannak, melyek szerint voltak ugyan fertőzések, de nagyon enyhék. És mivel a japán hatóságok a 11 érintett prefektus, amelyet érintett a, szer, a szennyezés, 100%-ban ellenőrzik a termékeket, már nem kell aggódnunk, és nem szükséges elvégezni ugyanezt. Tehát mi bíztunk a japán hatóságokban. Ez lehet, hogy vitatható, de megbízunk, és e bizalom alapján történt ez, mert ők elküldték az eredményeiket, megvan az összes japán eredmény, a 138 ezer és egyebek, és ezeket vissza is tudjuk keresni. Ami a teát illeti, importálunk teát Japánból. Természetesen az kell, hogy a teát megfelelően ellenőrizzük, de sokkal szigorúbb ez a szabvány, mint a mi saját Csernobilt követő normánk volt. 1250-es volt a Csernobil utáni normánk, most pedig 500 bekreles norma van a japánoknál. Tehát óvatosak vagyunk, és ez a zöld tea levélre vonatkozik. Utána, hogy amikor beleteszik a forró vízbe, akkor az oldódik, tehát tehát sokkal szigorúbbak az ottani ö, szabványok. Miért importálunk teát Japánból? Azért, mert a Fujiyama teájának megvan a hírneve és egyebek. Tehát nem hoztunk politik, olyan politikai döntést, hogy mindent leállítsunk Japánból. Tehát azt a politikai döntést hoztuk meg, hogy megerősítjük, megszigorítjuk a sztenderdeket, e, elő, erősítjük az ellenőrzést, a japánoktól megkérjük, hogy 100%-ban ellenőrizzék az exportot, a tagállamoknak pedig azt mondtuk, hogy 10-20-5-10-20%-ban ellenőrizzék érkezéskor e, az árukat a terméktől függően. Mert úgy gondoltuk, hogy bízhatunk a japán e, eredményekben és eh, ma minden elem, ami rendelkezésünkre áll, azt bizonyítja, hogy igenis hihetünk a japán hatóságoknak ezekben az élelmiszer ellenőrzésekben, ami a reaktorokat illeti. Mi élelmiszeri szakértők vagyunk, nem vagyunk szakértők eh, rádióaktivitásban, de az energia főigazgatósági kollégák és a környezetvédelmi kollégák megerősítve a Nemzetközi Atomenergiai Ügynökség által, akik küldtek oda szakértőket, vizsgálókat, azok azt mondták, hogy stabilizált a helyzet a reaktorokban hogy voltak ugyan szivárgások, ezt senki nem vitatja, különösen nem a japán hatóságok, de ma a helyzet stabil. Amennyiben a helyzet romlana, amennyiben a reaktorok megint felrobbannának, akkor természetesen újabb szabványokat hoznánk. És a múltban bizonyítottuk, hogy 48 óra alatt képesek vagyunk bevezetni intézkedéseket, hogy valamit megtiltsunk, vagy módosítsunk, javítsuk a radioaktív elemek listáját. Ha a plutónium hirtelen nagy fertőzést okozna a környezetben, akkor 24 óra, 48 óra alatt képesek vagyunk megváltoztatni a szabványokat és a plutóniumot is felvenni a listára. Ez nem gond. Azonban jelenleg biztosítékunk van arra nézve, hogy ez a probléma, ez stabilizálódott az egyes reaktorok valamelyek felrobbantak körülbelül egy évvel ezelőtt. Felülvizsgálni az európai normákat, ezt tudják, hogy ez a energia főgazgatósági kollégáknak a feladata, akik az úgynevezett 31-es cikk szakértői, tehát az atomenergia szakértők, tehát ővelük kell ezt megbeszélni, őnekik kell felülvizsgálni a szabványokat, a csernobili normákat, amelyek most már több mint 20 évesek, és amelyek alacsonyabbak, mint a jelenlegiek. Tehát ezt tudom mondani. És hogy válaszolja Kosi úrnak is, hogy a független laboratóriumokat is használjunk, minden információt felhasználunk, amivel rendelkezünk. Tudják, hogy a Greenpeace is járt ott, vettek mintákat, elemeztette helyben, meg másutt is, tehát figyelembe vesszük ezeket az elemzési eredményeket, amikor technikai értékelést végzünk az adott helyzetről. Amennyiben lenne egy vegyes delegáció, parlament, bizottság, esetleg tanács, ezt nem nekünk kell megszerveznünk, tehát nem a szankó feladata ezt megszervezni, de természetesen úgy gondolom, hogy ez egy kitűnő ötlet, hogy megnézzünk mást is, mint a hivatalos laboratóriumokat. És hogy most még válaszoljak Possurnak, a szaké, igen, azt mondtam, hogy a lepárlás és az erjesztés, ezek megszüntették ezt a fertőzést, mert az erjesztés során leszűrik a szakén termelésnél, átszűrik a szilárd elemeket, és csak a folyadék marad meg, és állítólag technikai információk alapján, amit a japánok adtak, hogyha radioaktív elem van, ami megszervezi a rist, az benne marad a szilárd részben, és nem megy át a folyadék részébe a szakkénak. Továbbá ez hántolt rizs, tehát miután a külső felületét leveszik a rizsnek, még hogyha fertőzött is a rizs, az mindig a külső héja az, ami elsősorban fertőzött. Ennyit a technikai válaszokról, elnök úr, ezt tudjuk mondani és válaszolni a bizottság kérdéseire. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük szépen. Ezt a, ezeket a válaszokat, reakciókat, most pedig szeretném üdvözölni az egészségügyért és fogyasztópolitikáért eh, felelős biztos urat, érdekes eszmecserét várok, hiszen egyre másra emelkednek a kezek, mindenki szót kér majd, úgy látom. Idén és jövőre is jó néhány jogszabály készül. Ez az oka annak, hogy szerettük volna önt meghívni ide, és rendes bebeteljárás keretében először biztos úrnak adom meg a szót kb. 10 percre, és ezt követően két vagy három környi kérdés és válasz következik. Nem is lopnám tovább az időt, biztos úr jön szó. Örülünk, hogy itt van parancsolja. Please. Well, thank you very much, uh, Mr. Ch Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök, hogy már harmadszor lehetek az önök szakbizottságában vendég, az egészségügyért és fogyasztói politikáért uh, felelős európai biztosként. Jolainennek szeretnék köszöntet mondani azért a kiváló együttműködésért, amelyet annak köszönhetünk, hogy ő irányította az önök bizottságát elnökként. Remélem, hogy ez folytatódik majd a parlamenti ciklus második felében az új elnök vezénylete alatt is. Szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontosnak tartom az önök, az MV szakbizottság tagjainak a véleményét, javaslatait, hasznos volt ez a múltban, és remélem, hogy a jövőben is sikeres lesz az együttműködésünk. Szeretném megregedni ezt az alkalmat arra, hogy az önök a legfontosabb kérdésekről szóljak, különösen azokról, amelyekről folyik a, na, folynak a tárgyalások, vagy a közeljövőben indul el a jogalkotási folyamat. Természetesen egy ilyen rövid nyitóbeszédben nem beszélhetek mindenről, már csak azért sem, mert az önök szakbizottságának a hatáskör igen csak szerteágazó, de biztos vagyok benne, hogy lesz még bőven alkalmuk arra, hogy majd később feltegyék az esetleg önökben reket kérdéseket. Kezdeném akkor azokkal a kérdésekkel, amelyek jelenleg is folyamatban vannak. Kezdeném az egészségügy a növekedésért programmal. Ez egy új program, amely elsősorban azt szolgálja, hogy hozzáadott értéket, uniós szintű hozzáadott értéket biztosítsunk, illetve hogy megerősítsük azt a kapcsolatot, ami az egészséges lakosság, illetve a gazdaság növekedés között található. Rámutatnék arra, hogy az Európai Bizottság azt javasolta, hogy az egészségügyel a növekedésért címet viselje. Remélem, emlékszem, hogy voltak, akik azt mondták joggal, hogy az egészségügy önmagában is egy szakpolitikai cél, amelyet önmagáért is érdemes mindenképpen célként kitűzni. Ezzel egyetértek, úgy ért, azt mondták némelyek, Eh, hogy a, ez az elnevezés, mint hogy azt sugalná, hogy alárendeljük az egészségügyet a gazdasági növekedésnek. Ez egyáltalán nincs így, nem a növekedésre, hanem az egészségügyre koncentrálunk. Egészségügyel a növekedésért ez a név nem azt eh, takarja ez az elnevezés, hogy az egészségügy a növekedés szolgálja. Nem, éppen az ellenkezőjét azt, hogyha egészségesebbek az emberek, az európai polgárok, az az új Európa gazdasági növekedésére és versenyképességre is pozitív hatással lehet. Szeretnénk, hogyha az egészségügyi program megmutatná, hogy az egészségügy az nem luxus, az nem egy költség, hanem szerves részét képezi az intelligens, fenntartható és befogadó növekedésnek. Ez az egyik, az egészség az jog, az egyik legfontosabb alapvető emberi jogok. Szeretném, hogyha az egészségügyi program a fenntarthatóságot célozná annak érdekében, hogy az egészségügyi ellátás egyetemességét, illetve minőségét a közel jövőben, illetve távoli jövőben sem kell feladnunk. Az innováció és a versenyképesség az egészségügyi ágazatban is megjelenik. Az Európa 2020-as stratégia része ez, nem külön költségvetési sornak tekintjük ezt. Ez a program egy, eh, az egészségügyi politikánk pénzügyi eszköze, elsősorban abban segít majd nekünk, hogy a jogalkotási eszközöket elfogadjuk, például a határon átnyúló egészségügyi ellátás, vagy a farmakovigilancia terén. Ez a program sem nem kutatási program, sem nem strukturális program. Nem várható egy ilyen kis költségvetésű programtól, hogy közvetlenül hozzájáruljon a nemzeti egészségügyi ellátó rendszerek minőségének javításához. Ugyanakkor célja az, hogy szorosabbra fűzze az együttműködés szálait, illetve olyan eszközök kidolgozását segítse, amelyekkel fenntarthatóbbá válnak ezek a rendszerek, és az egészségügyi ellátásban tapasztalható különbségeket csökkentsük. Erről majd júniusban az Önök Bizottságban beszámolok. Most rátérnék a határon átnyúló jellegű egészségügyi veszélyekre. <coughs> Tavaly decemberben az Európai Bizottság elfogadott egy olyan javaslatot, amely az uniós szintű koordinációra és készültségre illetve az ilyen egészségügyi veszélyekre való eh, reagálásra koncentrál. A fertőző betegségeken túlmutatóan a biológiai, vegyi, környezetvédelmi vagy ismeretlen okú egészségügyi veszélyekre is kiterjedne, és ezzel egy koherens jogi keretet biztosítana a megelőzés, illetve a, az, az ilyen veszélyek megelőzése, illetve kezelése terén is. Remélem, hogy ez a dosszié minél hamarabb lezárul, hiszen ez minden európai polgár érdeke. Most rátérnék az élelmiszerekre, azon belül is a különleges élelmiszerekre. A jelenlegi szabályok felvizsgálatára vonatkozó javaslatunk célja az, hogy tisztázbá tegyük és egyszerűsítsük a szabályokat, hiszen ez a legbeszélhetettebb társadalmi csoportoknak roppant fontos, hiszen a jelenlegi szabályok nem mindig egyértelműek. A javasolt keret célja az, hogy az administratív terhet csökkentsük, világosabb, következetesebb legyen a szabályzati keret, és hogy rugalmasabban reagálhassunk a folytonosan változó, újuló élelmiszerpiacra. Remélem, hogy a parlament és a tanács már első olvasatban meg tud állapodni ez ügyben. És ebben természetesen mi az Európai Bizottság részéről, amennyire csak lehet segítünk majd. Fontos kezdeményezés amelyről jelenleg folynak a tárgyalások. A bizottság azon javaslata, amely a GMO termények eh, eh, kell kapcsolatos, amely lehetővé teszi, hogy minden tagállam megmondja, eldöntse, hogy elkedik-e a gémanipulált eh, növények termesztését saját országok területén. Döntő szakaszba került ez a folyamat, remélem, hogy politikai megállapodásra jutnak majd a miniszterek a környezetvédelmi tanácsülésén júniusban. Folytatnám a farmakovigilancia kérdéskörével. Az Európai Bizottság ez év februárjában módosított javaslatokat fogadott el a betege tájékoztatására vonatkozóan, illetve a farmakovigilanciával kapcsolatban. Ez utóbbiak célja az, hogy az úgynevezett stressztesztek során talált hiányosságokat valahogy megoldjuk. Ez ugye a híres mediátor eset amelyet mindannyian jól ismernek. Remélhetőleg a farmakovigilanciai csomag elfogadásában a parlament és a tanács is partner lesz, annak érdekében, hogy akár már júliusra is életbe léphessen ez a jogszabály. Fontos, hogy ne szalasszuk el ezt az esélyt, a mediátor esetből vonjuk le a következtetéseket, és a farmakovigilancia szabályokat, a 2010-es szabályokat eh, bizonyos szempontból tovább szigorítsuk. Lássuk, milyen javaslatok, kezdeményezések várhatóak. A klinikai kísérletekre vonatkozó irányelvek felül átdolgozásával kapcsolatban még a nyári szünet előtt új javaslatot tervezünk benyújtani. Röviden összefoglalva a célunk az, hogy a klinikai kutatás számára vonzóbb legyen Európa, hiszen az elmúlt években sajnos egyre kevesebb számú klinikai kísérletet végeztek Európában, persze a betegek jogait, illetve az adatbiztonságot nem szabad, hogy háttérbe szorítsuk. Az új gyógyszerek kidolgozásában roppant fontos, illetve a meglévők továbbfejlesztésében a klinikai kísérlet, és arról nem is beszél, hogy munkahelyteremtést és beruházás gerjesztést is szolgálhat ez a folyamat. Remélem, hogy az önök szakbizottságának támogatására is, te, is számíthatok a jogalkotási folyamat során. Lássuk most az orvosi műszereket, berendezéseket. Biztos vagyok benne, hogy mindenki egyet ért azzal, hogy a PIP cég mellimplantátum ügye kapcsán önök is úgy érzik, hogy gyorsan és határozottan kell fellépnünk, az parlament által elfogadott állásfoglalás következtetésével egyetértek. A lehető leghamarabb javaslatot kívánunk benyújtani annak érdekében, hogy a vonatkozó jogszabályt átdolgozzuk, amely egyébként már akkor is tárgyalási szakaszban volt, amikor a PIP esetre fény derült. A betegek biztonságát, egészségét nem szabad, hogy kockáztassuk, ezért kell a PIP-hez hasonló eseteket elkerülni. Ugyanakkor a tagállamokkal azon dolgozunk, most is, jelenleg is, hogy a meglévő szabályozó kereten belül fellépjünk a rendszer megerősítés szigorítása érdekében, főként a piacfelügyelet, illetve a értesített testületek felülvizsgálata terén. Az önök szakbizottsága mindig is eh, fontos eh, szövetségesünk volt a dohány elleni harcban. Tudom, hogy a parlament már várja a eh, dohánytermékek vonatkozó irányelv felülvizsgálatára, átdolgozására vonatkozó javaslatunkat, amely az év mm, vége felé várható. A dohányzók általában tinédzserként, tizenévesként eh, kezdik a dohányzást, és később nehezen tudnak leszokni. Egészségügyi szempontból a fő szempont az kell, hogy legyen tehát, hogy a fiatalok eh, körében a dohányzást csökkentsük. Az irányelv, az új irányelv három területre koncentrál majd a hatályra, a, a hozzáférésre, illetve eh, a dohánytermékek vonzólétére. Emellett természetesen az illegális dohánytermék kereskedelemre is kitér, egy az érintetteket is be kell persze vonni a konzultációba. E, tavaly a újszerű e, élelmiszerek, illetve a klónozás terén nem sikerült az egyeztető eljárás során megállapodni. Az Európai Bizottság ezért a klónozást teljesen külön veszi a dossziétól, az újszerű élelmiszerek dossziójától, ez új javaslatot fog még 2013 elején benyújtani, tehát számítok az önök támogatására, beleegyezésére annak érdekében, hogy mind két csomagot sikerrel lezárhassuk a tavalyi kudarc után. Tehát jó lenne, hogyha az önök parlamentjének eh, ciklusa, jelenlegi ciklusa előtt lezárhatnánk ezeket a dossziékat. Eh, folyik a hatástanulmány az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal eh, által alkalmazott diakra vonatkozóan. E, idén nyára véglegesítjük javaslatunkat, és nyújtjuk be azt hivatalosan az év utolsó, az utolsó negyed évben. A jelenlegi szabályokat kell egyszerűsíteni, miközben konszolidáljuk a jelenlegi megközelítést. Fontos az, hogy a vizsgálati díjokat átgondoljuk, illetve az állat- és növényegészségügyi, illetve vetőmag ügyi kérdések átgondolása is kiegészíti majd ezt a folyamatot. Ehhez persze a hatástanulmánynak kell előbb lezárulnia. Négy javaslatról van szó. Állat és növény egészségügyi jogszabályok, illetve a vetőmagokra vonatkozik. Célunk az, hogy ezen területeken is naprakész legyen az Európai Unió jogszabályozása. Elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, így tudtam röviden áttekinteni azokat a területeket, ahol folynak a tárgyalások, vagy az elkövetkező időkben javaslatokat teszünk majd. Meggyőződésem, hogy önök kulcsfontosságú szerepet játszanak abban, hogy az európai intézmények valóban a fogyasztók érdekei mentén járjanak el, ezért kívánok a közeljövőben is önökkel szorosan együttműködni, hiszen együtt jobb életminőséget garantáltunk az európai polgárok számára, most pedig várom az önök véleményét, és megpróbálok a kérdésekre is a tudásom szerint lehetőleg jobban válaszolni. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr, a két eh, nyilatkozatát, és most 17-en eh, kértek szót, ennyien vannak a listámon. Sőt, most már 19-en kérnek szót, dohányirányelv, orvosi eszközök, jogalkotási kezdeményezések. Tehát a kollégákat rendkívül érdekli a téma, úgyhogy kezdem a koordinátorokkal. Először Mr. Lize úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm szépen elkötelezett munkáját, köszönöm az előadást, amit itt tartott. Ha megengedik, Két jövőbeni jogalkotási elemről szeretnék szólni, a klinikai ellenőrzés. Örülök, hogy a bizottság hamarosan beterjeszti ezt a javaslatot. A célokban egyetértünk. Azt kérdezem öntől, és arra bátorítom önt, hogy a klinikai vizsgálatok, tesztek nyilvántartásba vételét is tegyék be ebbe a javaslatba, mert az a baj, hogy a gyógyszerek engedélyezésénél nem mindig adják meg az összes klinikai tesztet azokat, amelyek talán nem olyan pozitív eredménnyel zárultak, egy kicsit elhallgatnak. Hát úgy tudunk működni, ahogy ezt néhány tagállamban, az USA-ban működik már az a folyamat, hogy ezeket a klinikai teszteket, vizsgálatokat nyilvántartásba kell vezetni, vetni, tenni. Pár hete a bizottságban megvitattuk ezt a problémát, az, hogy a harmadik országokban is vannak klinikai tesztek, vizsgálatok, de sajnálatos módon nem lehetünk biztosak abban, hogy a minőségi szabványok azok mindig megfelelnek. Tehát amit elvárunk az európai gyógyszerészeti cégektől, nem tudom, hogy ugyanazokat a normákat tartják ebbe a harmadik országokban. Sok aggasztó, nyugtalanító információt kaptunk. Ez a nyilvántartási rendszer segíthetne ebben. A klinikai vizsgálatok, tesztek kérdését így lehetne esetleg megnyugtatóan megoldani. Említette a gyógyszeripari termékeket, a mai egyhangulag megfogalmazott ásorolásunk ugyanezt az irányt jelöli ki. Mindenképpen egy felülvizsgált jogszabályjal kell dolgozni, ami a, az in vitro diagnózisokat illeti egy második törvényalkotási jogokatási javaslatban. Ha tesztekről van szó, most a DNS tesztekről szeretnék beszélni. Nagyon sok teszt van, amely előre tudja vetíteni a jövőt állítólag. Hát nincsenek mindig meg a biztonsági és minőségi szabványok, ez egy határokon átnyúló ö, történet, egy csepp vérből sok mindent meg kívánnak állapítani, ez egy másik kérdés, hogy mennyire lehet ezt valóban elővetíteni. Az Európai Parlament egy pár éve elfogadott egy állásfoglalást, mindenképpen minősített tanácsadásra van szükség, mert a teszteknek drámai hatásuk lehet az érintettekre. Ha az ember el tudja, hogy genetikailag egy öröklött betegségben szenved, ugye hát az embernek előtt és utána a tanácsadást kell biztosítani, hogy az ember megfelelően tudjon felkészülni, ne legyen az, hogy a teszt eredményét meghalván uh, annyira sokos alapotba kerülünk, hogy azok, annak drámai következményei lehetnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Péter Líza. Lindy McEwen, ő a Szociáldemokrata frakció koordinátora, illetve a farmakovigilancia jelentéstevője holnap 10 órakor ő lesz az első. Ezzel kapcsolatban biztos úr, szeretnénk, hogyha minél hamarabb megállapodnánk. A kollégák már többször tárgyaltak, az árnyék előadók is. Szeretnénk, hogyha ez minél hamarabb elfogadásra kerülne. A tanácsban is volt ma egy megbeszélés, remélhetőleg terv szerint alakulnak ezek a dolgok. Nem említett azonban e, valamit, amiről mindenki beszélnünk kell, ez az állatok szállítása. Van egy 1 millió aláírást összegyűjtött ö, ö, petíció, az EFSA azt javasolta, hogy a hosszú távú állatszállítást csökkenteni kell. Az emberek számára úgy tűnik, hogy ez különösen fontos itt Európában. Ugyanakkor az Európai Bizottság etéren, hogy is fogalmazzak, nem sok mindent tent, az Európai Bizottság és az Európai Parlament ciklusa is a végehez közeledik, úgyhogy ha csak eh, nem tesznek javaslatot a közeljövőben, akkor azt nem fogjuk tudni elfogadni. Az állatjólét az Európai Unió egyik nagy sikerterülete, remélem, hogy ezen a téren is majd valamivel előállnak. Köszönjük. Chris Davis a következő kérdésfejtő. Köszönöm elnök úr, jó, hogy itt van közöttünk ismét, biztos úr. Roppantul fáj a fogamma. Ön, mint egészségügyi biztos, nem tudom, hogy tud-e nekem segíteni. Attól tartok, a politikai készségei eh, valószínűleg eh, valamivel eh, jobbak, mint a fogászati tapasztalatai. Körülbelül 8 hónap múlva lép életbe a kozmetikumokról szól a jogszabály, az állatkísérletekről van itt szó persze elsősorban. Vannak olyan fajta spekulációk, miszerint az Európai Bizottság valamiféle kivételt keres, különleges körülményekre vonatkozó kivételt, kis kaput, ha úgy tetszik. Ezzel kapcsolatban mit tud mondani? Valóban -e így tervezi ezt tenni az Európai Bizottság? Ha ezt igen, akkor azt e, e, primér jogszabályban, e, vagy esetleg egy delegált a jogi feltalmazáson alapuló jogi aktusban kívánja megtenni. Ezt jól lenne tudni most előre, hogy a bizottságnak mik a tervei. Anders kollega nevében, akinek mindjárt el kell mondania, az erőforrás hatékony Európa kapcsán az élelmiszer pazarlás csökkentését tűzték ki célul. Ez az ön körülbe tartozik? és ha igen, akkor az Európai Bizottságnak mi a terve, hogyan lehet a gyakorlati jellegű javaslatokkal előrelépni ezen a téren. Thank you very much. Köszönjük Chris a zöldek nevében. Michel Ivezi. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr, jó napot kívánok, biztos úr. Én nekem egy eléggé pontos kérdésem lenne a civil szervezetek kerestek meg minket, akik azt mondják, hogy a különböző növényegészségügyi lehetőségek lehető teszéknek, hogy több tíz olyan ö, növényvédőszer maradjon a piacon, amiket miközben már kivontak. Tehát itt gond van. Tehát vannak vállalatok, amelyek kivonják a termékeiket, mert nem felel meg a környezetvédelmi szabványoknak, és utána egy 33 per 2008-as rend, európai rendelet értelmében visszavihetik ezeket ö, méghozzá fokozatos kivezetéssel, egy olyan eljárással, amit úgynevezett újra benyújtási eljárás. Na most ez minket nagyon zavar, mert nagyon sok tudás va, tudós van, köztük francia, brit tudósok, akik az amerikai Science beírták, hogy a neonikotin alapanyagú növényvédőszerek a méheket, darasokat, egyebeket megölik. Tehát szeretném tudni, hogy mi a véleménye erről a jelentésről, mert ugye egy európai rendelet és egy 14.014-es irányelv van, amelyik lehetővé teszi ezeket a már egyszer a vállalatok által kivont növényvédőszereket újra visszahozzák. Hát ez mégiscsak hihetetlen. Biztos úr, köszönöm szépen. Következő hozzászólónk Kati Kilialóta. En dank wel, meneer Dali, dat u weer hier bent. Köszönöm szépen, eh, Dali biztos úr, hogy eljött körünkbe, és meglátogatott. Nagyon örülök, hogy vélemény eszmecserét folytathatunk, és nagyon örülök, hogy két külön javaslatot fog tenni a eh, klónozásra és az újabb eh, élelmiszertermékekre. Ami a klónozást illeti, ez egyre nagyobb nyomás alatt van, és szeretnék feltenni egy kérdést. Tudja-e ön azt, hogy mi a peng-peng? Igen, látok egy nagy kérdőjelet az arcán. A kollégáknak, akik nem tudnák, mindjárt adok egy kis magyarázatot. Tegnap tudtuk meg, hogy Kínában van egy új Peng Peng nevű keresztezés ez egy olyan bárány, amit először genetikailag módosítottak, majd klónoztak azért, hogy jobb legyen a zsír szöveteinek az állománya. Erre én azt mondanám, hogy ez egy olyan bárány, amelyik tulajdonképpen földigiliszta elemeket tartalmaz de hát láthatja, hogy itt egyre nagyobb a nyomás, mert most azért akarják eladni ezt az új állatot, hogy nagyon jó a tartalma, Tehát most nincsen szabályozás ezzel kapcsolatban, tehát nem kellene az ilyen típusú termékeket e, valahogy hogy visszaszorítani, vagy pedig még szigorúbb klónozási szabályokat kellene bevezetnünk. És ahogy McKeven asszony mondta az állatok szállításával kapcsolatban, a parlamentnek a nagy többsége amellett van, hogy rövidítsék ezt a távolságot, amin szállíthatóak. A vita során az ön képviselője azt mondta, hogy nem lesz felülvizsgálata a 2005-ös rendeletnek. Meg tudja ön ezt erősíteni, hogy ez egy hiba, és egyetérte az korábbi biztossal, hogy az állatok szállítását a lehető legrövidebb idő és útvonalon kell csak végezni. Az élelmiszerbiztonsággal pedig volt egy javaslata, hogy a profilokra vonatkozóan mikor remélhetjük ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. Ez az első kör végére értünk. És nagyon sok a kérdés a peng-pengel kapcsolatban. Ez ugye egy új dolog, most tudtuk meg. Megkérem a biztos, hogy válaszoljon a kérdésekre. Igen, Dali úr, mi a szó? Well, thank you. Köszönöm Köszönöm szépen. A klinikai kísérletekkel kezdeném. Úgy vélem, hogy a javaslatával foglalkoznak az új javaslatokban. Azt szeretnénk biztosítani, hogy a klinikai kísérletek, amelyeket egy gyógyszer vagy bármiféle más termék jóváhagyása során használnak, azt mindenképpen előzetes bejelentési kötelezettség terheli, mielőtt a kísérletek elkezdődnek, még akkor is, hogy az Európai Unión kívül végzik őket. A célja ennek az, hogy a klinikai kísérleteket ellenőrizzük, azt biztosítandó, hogy az alkalmazott kritériumok megfelelnek a szabályoknak, illetve hogy bármiféle pozitív vagy negatív végkimenet erről tudjunk a klinikai kísérletekben, hiszen lássuk be, a negatív elő klinikai kísérletek is fontosak a tudomány számára, a tudományos közösség egész szempontjából nagyon fontos tudni, hogy mit történik. Az in vitro kísérletekkel kapcsolatban értem a szerhez kapcsolódó kérdéseket. Ezek főként etikai kérdések, amelyek a tagállamok hatáskörébe tartoznak. Természetesen a kontextusokban ezeket sem hagyjuk. Figyelmen kívül Linda, farmakovigilancia. Ügyében jó azt hallani, hogy minden terv szerint folyik. Etéren a közelmúltban a tanács részéről kaptam rossz híreket de jó, hogy ezek megoldottak. Mert azt hiszem, hogy egyértelmű válaszokat kaptunk Mediatortól, és ez megmutatta, hogy a beszámoló jelentéstevő struktúrákat, felépítést mindenképpen meg kell erősíteni. A jelenlegi rendszer nem jó. Fontos, hogy ez változzon, és remélhetőleg ez a javaslat végső formájában is megjelenik, amelyet tanács és a parlament közösen fogadnak el. Az állatok szállításával kapcsolatban, és Leutert asszony kérdését is teveszem. Nos, az állatok szállításával kapcsolatban, élő állatszállítással kapcsolatban annyit mondhatok, hogy erre vonatkozó szabályok vannak az Európai Unióban, Sajnálatos módon ezek nem felelnek meg a polgárok elvárásainak, ezért elsősorban azt kellene biztosítanunk, hogy a jelenlegi szabályoknak érvényt szereznek a modern technológiai eszközökkel, technikai eszközökkel a meglévő szabályokat betartják. Az a kérdés, hogy egyetértek-e eh, azzal, hogy az élőállatszállítás minél rövidebb kellene, hogy legyen. Nos, csak ismételni tudom azt, amit már többször nyilvánosan elmondtam. Szerintem elkerülendő az élőállatok szállítása, szállítása, amennyiben lehetséges. Ez az egész kérdés a e, állati termékek eredet megjelölése, illetve e, ne csak, a, e, tehát csak azt jelölik, hogy hol vágják le az élőállatot, de azt, hogy hol nevelik, azt nem. Nos, az élőállatszállítással kapcsolatban ez a véleményem, kerüljük el amennyire csak lehet, ezzel két legyet ütnénk egy csapásra. Mielőtt további bonyolult szabályokat vezetnénk be, hogy pontosan hogyan lehet naplózni, fögyelemmel követni. Miért van egyáltalán szükség élőállatszállításra a, a, a, a román lovakat olasz eredetűnek jelölik, miközben Romániában nevelik őket, de csak azért, mert Olaszországban vágják le. Most akkor román vagy olasz termékről van szó, teljesen félvezető ez. Azt hiszem, hogy az önök segítségével egy valóban hatékony megoldást tudunk találni az élő állatszállítás problémára. Folytassuk a kozmetikumok kérdésével. Annak ellenére, hogy komoly előrelépés történt a kozmetikai iparban, ami részben az önök által elfogadott jogszabályoknak köszönheti, az állatkísérletek alternatív megoldásokkal való helyettesítése, ami egyébként nem kevés pénzbe került. Vannak azonban, vannak még vannak olyan esetek, amikor nincs az állatkísérleteknek alternatívája. Amikor megkérdeztem, hogy mi a, mi, mi várható, mikorra tudnak ezen problémákra megoldást találni. Az egyik szakértő azt mondta, hogy 6 év, a másik azt mondta, hogy nem tudja. Az én véleményem ezzel kapcsolatban az, hogy mivel nincs egy végdátum, egy olyan dátum, egy határidő, amikor ki tudják dolgozni ezeket az alternatív kísérleti módszereket. Szerintem a jogszabály elfogadását el kell halasztani. Ezzel ez, ami egyébként a döntés elodázását jelenteni, ezért számomra azt tűnik logikusnak, hogy a, az életbe lépő jogszabály a terv szerint emelkedjen jogerőre. Tehát ne halasszuk el. Ez az első szabály. Ugyanakkor lehetővé kell tenni annak a lehetőségét, hogy újító jellegű termékek, főként az összetevő terén, kifejlesztésre kerülhessenek. Ezért úgy véljük, hogy érdemes lenne azt eh, javasolnunk, arra javaslatot tenni, hogy a derogációk, vagyis mentességek egy új rendszerét vezessük be, amely lehetővé tenné, hogy az új kozmetikumokat eh, bevezessék, forgalomba hozzák, előállítsák olyanokat is, amelyeket eh, állatkísérletek állítottak elő. Ezek konkrét derogációk lennének, nagyon szigorú eh, rendelkezések eh, egészítenék ki ezek alkalmazását, és természetesen egy rugalmasabb eh, értelmezését szeretnénk ennek, hogy a kozmetikai ipar az adatokat az Európai Unión belül vagy kívül előállított adatokat felhasználhassa, itt nem csak kozmetikumok esetében, hanem a REACH keretében, vagy a gyógyászati kísérletek számára. Bármiféle változás, ebben az kérdésére reagálok, persze primér jogszabályban, tehát elsődleges jogszabályban szerepel majd, így a javaslatok felügyeletét, ellenőrzését el tudják majd végezni, és joggal említett ön is, hogy a majdani rendelkezéseket így lesz alkalmunk önöknek gatyába rázni az élelmiszerek az um, ételmaradékokkal kapcsolatban Potocsnik biztos úr és um, szakértői hatáskörébe tartozik ez a kérdés. Potocsnik úrral egy közös konferenciát uh, tartottunk tavaly. Környezetvédelmi kérdés az elsősorban az élelmiszer hulladék vagy élelmiszermaradék, ugyanakkor a fenntarthatóság kérdése és a gazd- jelenlegi gazdasági helyzetben, hogyha megtanítjuk az embereket hatékonyabban felhasználni a rendelkezésre álló élelmiszereket, az mindenki számára jó. Ez persze egy roppant széleskörű kérdés. Nem csak a vásárlási szokások kérdéséről van itt szó, hanem annak is, annak a kérdése is, hogy mekkora ki, eh, ki milyen kiszerelésben tudnak vásárolni, mit, eh, milyen kiszerelésben, hogy gyakran nagy családi kiszerelésben kínálják az árukat. Ha nagyobb mennyiségben vásárolnak, nyilván nagyobb az esélye, hogy eh, ebből megmarad, ez eh, hulladéka válik. A rovarírtószerekkel kapcsolatban 2009-ben az Európai Parlament és a Tanács elfogadott egy új jogszabályt, egy új jogszabályi keretet, amely rendelet formáját öltötte. Ez alapján át kellett, újra kellett vizsgálnunk, hogy mely próbajutószerek vannak forgalomban, és amelyekre amelyek forgalomból való kivonására egy előjött időszak már érvényben volt. Tehát lefektetünk egy olyan időkeretet, amely ben az érintett rovarítószereket eh, felülvizsgáljuk az új jogszabály értelmében. Ez folyik most. Lássuk most pengpenget. A klónozással kapcsolatban, ahogy többször elmondtuk, és Liotard asszonya az egyeztető tárgyalások során volt bőven alkalmunk eh, átrágni magunkat ezen a kérdésen. Azt ígértük, hogy hatástanulmányt végzünk a klónozás kérdésének egészéről. A címkézések kezdve az, az, a generációk számáig mindent, mindent, minden felvetett kérdést a hatástanulmányba bevennénk. Az ígéreteinknek megfelelően ezt elkezdtük. Egy hatástanulmányt nem lehet rövidre zárni. Szerintem a hitelességünket veszélyeztetni az, hogyha pár hónap után egy tanulmányt, egy tanulmányt rövidre zárnánk, legyünk türelemmel, a határidőink megvannak. 2013 elejére meg lesznek az eredmények, amit aztán be tudunk önöknek nyújtani a klónozással kapcsolatban, és akkor konkrétan a klónozásra vonatkozó jogszabályról elkezdhetjük törni a fejünket. Én azt szeretném, hogyha addig is, ami megvág, meg, amíg várunk erre a klónozási a klónozásról folyó tanulmány lezárulására, addig is e-, neki láthatnánk az újszerű élelmiszerek csomagjának, és remélhetőleg ezt hogyha csak az újszerű elmészerekre koncentrálunk, akkor ezt nagyon gyorsan végpörgethetjük, és mondjuk egy bekezdést eh, bevennénk, eh, amelyben korlátoznánk magát a klónozási kérdést, tehát nem mennénk részletekbe, hanem megmaradnak az újszerű élelmiszerek kérdésén, az gyorsan végigpörgetnénk, hiszen úgy is lesz majd, eh, úgy is készül majd egy olyan jogszabály, amely kifejezetten a klónozással foglalkozik, hogy ne legyen Európában peng-peng és hasonló uh, kinézetű nevű kreálmányok. Szerintem egy gyorsított eljárásban tárgyalni az újszerű élelmiszereket, úgyhogy korlátozzuk a klónozás bizonyos mértékben, ez sikere vezethet, és akkor megvárjuk majd a klónozásról szóló hatástanulmány eredményeit, és így külön, teljesen külön jogszabályban foglalkozunk a klónozással. Vagy meg bevárjuk a klónozással az újszerű élelmiszereket, és a kettőt egy kalap alá veszük. Én tényleg, tényleg szeretném, hogyha az Önök szakbizottságnál zöld utat kapna a, ez a gyorsított eljárású javaslatunk. Az érték profilak kapcsolatban gondolkozunk rajta, törjük a fejünket, hogy hogyan tudjuk eh, ezt a erre vonatkozó javaslatot eh, benyújtani. Ez nem könnyű dolog, de legyenek türelemmel. Köszönjük biztos úr ezeket a válaszokat, konkrét válaszokat az eddig elhangzott koordinátori kérdésekre. az élelmiszer eh, hulladék pazarlás kérdése is felmerülhet Potocsnik úrral, aki tudjuk, hogy szintén dolgozik ezen a kérdésen, majd felvethetjük, hogy konkrét százalékok, konkrét javaslatok hangozzanak el. Lássuk a kérdések második körét. 14 kollega kért szót. Mind a 14-nek szeretném megadni a lehetőséget, hogy kérdést tegyen fel. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a kérdéseket más fél percre kell tömöríteni, másfél percbe kell tömöríteni, hogy válaszolhasson is a biztos úr. Az első, François Gostet. Tomot. François Gostet. François Gostet parancsolja. C'est vraiment dommage. Euh, Nagyon kés, hogy csak másfél percünk van, mert túl sok mondani való van. Jelentéstevőként az egészségügyi programok kapcsán először is gratulálni szeretnék biztos úr, mert a bizottságon belül 5,7%-os emelést kapott az egészségügyi programra a korábbi időszakhoz képest, és a válság idején ez igazán nagy teljesítmény, tehát gratulálok. Támogatni fogjuk önt az egészségprogramban, de van egy kis ellenvéleményem, az önnél a cím az az, hogy egészség a növekedésért. Én azt mondanám, hogy egészség és növekedés, mert szerintem az egészséget nem lehet csak a növekedés logikájára korlátozni. De már elég sok minden volt. Tehát ezt gyorsan lépjünk ezen túl. Nagyon oda fogunk figyelni, hogy a négy cél között a költségvetési elosztás jobb legyen, és a jobb minőségű egészségi szolgáltatást biztosítsa, vigye az állampolgárokat, és hogy ez mindez ne fagyjon be, mert ez a program fogja lehetővé tenni, hogyha szükség van, akkor fel tudjunk lépni. És gondolni kell a lakosság előregedésére is. Önnel együtt kell dolgoznunk, és a Dán elnökséggel. Van egy második témám is, csak nagyon gyorsan ez pedig a kínai termékek nagy mennyisége, amik ugyanakkor egészségügyi területen problémákat jelent, mert egyszerűen robbanásszerű a baktériumok megjelenése, és több mint 50% az kínai termékeknek elbukik az, ellen, az ellenőrzéskért a kavicsa a paradicsom koncentrátumban a, tofu és a különböző zselatinos garnellarák és egyebek. Tehát a nehézfém szennyezett területen termelt élelmiszeré termékek. Tudjuk, hogy Kína nem áll a helyzet magaslatán. Szeretném, hogyha mondana néhány dolgot, mert ez mi nagyon súlyosnak tűnik. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és köszönöm a Dali biztos úrnak, hogy eljött körünkbe. Egyetértek, hogy a egészségnek és növekedésnek kell lenni, és nem egészségnek a növekedésért, vagy fordítva. Nagyon örülöm, örömmel hallom, hogy a klinikai kipróbálások még a nyár előtt le fog záródni ez a kérdés. Az egyik fő kérdésem az a dohánytermékekkel kapcsolatos. Engem különösen ez érdekel. Úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb munka, amit az a szakbizottság végezhet a parlamentben. parlamentben valamennyien tudjuk, hogy milyen hatása van a dohánytermékeknek az egészségre, az életet hogyan veszélyezteti tehát mindenképpen fontos, hogy küzdjünk ezzel Én arratól azért vagyok csalódott, hogy év végéig várjunk a javaslattal. Szerintem túl sok ez a várakozási idő. Én azt reméltem, hogy ez sokkal előbb meg lesz, nem csak az év végén. Tehát remélem, hogy most már tovább nem fog ez húzódni. Határozott, szigorú intézkedéseket várok a dohány elleni küzdelemben és tudjuk, hogy a dohányipar is lopizik, ugye itt az illegális kereskedelem is problémát jelent, és itt is valamit tenni kellene, és nem lehet ez kifogás. Tehát mindenképpen javaslatokat várok öntől, hogy hogyan lehet ezt ö, mielőbb megtenni. És ez túl nagyon fontos kérdés, tehát ezt minél előbb meg kellene oldani. Köszönöm. Következő. Please. Hasz Snellhát. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm, hogy itt van. A kérdés az, hogy az új termékekkel kapcsolatos rendeletet kellene előtérbe helyezni. Szerintem igen, annyi újfajta élelmiszer van, és hiányzik a, ennek a szabályzása. Szerintem a klónozást vissza kellene tenni. Nem tudom, hogy a bizottság többség egyetért velem. A biztos volt, nagyon sok jogszabályt hozom létre, a tagállamok nem hagyják végre őket. Most, ami ugye a mm, ketreces vagy tartást illeti a, a tyukoknál, most hát most nem tudom, hogy milyennek az oka. Kemény, megbírságolja, szankcionál azokat a tagállamokat, amelyek nem hagyják végre ezeket a szabályokat. A második kérdésem az antibiotikum ellenállást illeti, ez a téma foglalkozhat minket tervez-e hasonló jellegű intézkedést a humán területen és az állategészségügy területén? Vagy pedig csak egy irányal foglalkozik? Az állategészségügyi törvényre már egy ideje várunk, erre a jogszabályra, mikor lesz kész, és beépítik-e a hatósági ellenőrzése kérdéskörébe. Ugyanez vonatkozik ugye az állatgyógyszer rendeletre. Még egy dologra szeretnék utalni. Ezek a szép programok, az egészségügy, de például nem tudják, mik ezek a, az ALMA program, nagyon jó benyomást tesz a tagállamokra, így el lehet adni Európát, örülnék, a több ilyen eladható programunk lenne. Jó Leinen és Corinne Lepage. Biztos úr, Dáli biztos úr. Itt van a fő igazgatóasszony is, és őt is üdvözöljük. Mm, semmi értelme nincs, ha lefordítom, amit ön mondott, hát egy új címet kellene kitalálni. Nem, nem jó hangzású. A novel food és a klónozás, mert több tárgyalás folytattunk a koordinátorokkal, szerintem Értem-e volna annak, hogy ezt a két dolgot válasszuk szét? Az új élelmiszer jogszabályokat illetően szerintem minden elhangzott már. Ön továbbra is kitart amellett, hogy 2013 elején lesz egy klóntörvény vagy jogszabály. Matthias Grote, úgy az új elnökünk, az valami fajta jelzést kell adjon önnek, mi úgy gondoltuk a koordinátok többsége, hogy így kellene eljárni. Remélem, hogy az elnökünk ezt eh, támogatja. Harmadik pont, hetedik környezetvédelmi keretprogram, én vagyok a jelentéstevő, egy egész fejezet szól a környezetről és az egészségügyről. A plenáris ülésen múlt pénteken egy újabb második ilyen programot követeltek, tehát 2004-ből van a legutóbbi ilyen program, nem tudom, hogy ki dolgozik, ott ön vagy a kollégája, nagyon sok kapcsolat van a környezet és az egészségügy között. Utolsó pont, bőrrák. Egy nagy kongresszuson vettem részt Kopenhágában, először Pételével közösen több országban van egy olyan rendelet vagy szabály, hogy 18 év alatt nem szabad szoláriumba menni, mert bebizonyították azt, hogy a szoláriumok elősegíthetik a bőrrák kialakulását. Itt is aktív szerepet kellene vállalni, ez egy növekvő probléma, az európai örökedő lakossággal együtt egyre több a bőrrák eset. Itt vannak bevágyakorlatok, és azt hiszem, hogy valamit ehhez is szólnia kellene. Köszönöm szépen! Corinne Lepage nincs itt. Evans asszony. Thank you, Chair. And... Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, köszönöm, hogy itt van közöttünk. Említette ön azt a tényt, hogy politikai megállapodást vár a júniusi eh, környezetvédelmi tanácson GMO ügyben. Tavaly változott a jogszabály annak érdekében, hogy a nem engedélyezett GMO-k az importált eh, takarmányokban megjelenhetnek. Ezt most már az élelmiszerekben is engedélyeznék, szeretnék egyesek. Szeretném, hogyha eh, megerősíteni, hogy a vetőmagokra hasonló javaslatot nem kellene tenni. A, az Európai Unióban tudjuk, hogy mi a helyzet GMO ügyben, és biztos vagyok benne, hogy ez az Európai Parlament szemben elfogadhatatlan lenne, a közvélemény felhördülése is várható lenne, hiszen ők nem akarnak még több génmanipulált élelmiszer terményt Európában. Köszönjük! Utolsó kettő hozzászól ebben a körben, Pilar Júzó és Ken Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, ezeket a magyarázatokat teljes mértékben egyetértek, ami a farmakovigilenciát illeti. Azonban, miután nincs elég időm, inkább az állati jólétről beszélek. Nagyon örülök annak, hogy foglalkozunk az állat jóléttel, és hogy kényelmesen utaznak, én is szeretném, hogyha nem kellene, hogy az előző ö, pac, ö, széksorhoz érjen a lábam a repülőn. De nem tudom, hogy elmondták-e azt azoknak, akik ezt találták, hogy mennyibe fog kerülni egy ilyen ö, körülményeknek a létrehozás. Ugyanolyan, mint hogyha külön szélesebb, kényelmesebb ülésünk lenne a repülőn. Az állati jólétet illetően nem aláírások útján kell eljárni, hanem tudományos jelentésekkel alapján, és az EFSA azt mondja, hogy a jólét az nem a szállítás idő, idejétől függ, hanem a körülményektől, és van még egyéb dolog is az állati jólét területén. Nagyon sokat beszélünk a gazdasági érdekekről, amelyek nem kerülnek figyelembevételre. Beszélhetünk környezetről és állami, állati jólétről egy időben, de a kettőt együtt kell kezelni. Vágásra viszik az állatokat, de vannak az állatok is, amiket nem élve szállítanak, de van nagyon olyan ö, helyzet is, hogy nem lehet 100 kilométerenként vágóhidat ö, ö, építeni, mert nagyon szigorúak az előírások, és nem lennének kifizetődőek, hogyha túl sok lenne a vágóhíd. Tehát az árak emelkednek, mert ezek a jóléti körülmények növelik az árakat, ugyanakkor másfelől importálunk állatokat harmadik országokból, amelyek egyáltalán nem, nem tartják be ezeket a feltételeket. Na most akkor vagy minden rendelkezést globalizálunk, vagy akkor nem jutunk semmire. Azok a tojások, amit foga- most fogyasztunk, azok importából származnak, és ketrecben ülő tyúkoktól származnak. A mi termelőinknek pedig pedig sokkal nagyobb ketreceket kell biztosatniuk, ezért a tojására megnövekedett, mert a verseny mert harmadik országokban más körülmények között termelik a tojást. Azért ezt nagyon e- jól el kellene magyarázni. Karin Kallenbach, először is nagyon szépen köszönöm a biztos úrnak, köszönöm, hogy hajlandó ilyen intenzív tárgyalás voltatni velünk. Három pontot említenék, Ugye már szoba került az egyik termékről szól irányelv, egy ideje várunk erre a biztató jelzésre, remélem, hogy az év második felében elérjük ezt a célt. Kérem szépen, hogy azokat a, mm, az anyagokat, amelyek mérgezőek és függővé tesznek, nos hát jó lenne, ha lenne egy ilyen irányelv. A második egészségügyi programmal kapcsolatban csatlakozom a Leinen kollégához, azt gondolom, hogy nem szerencsés az elnevezés a health literacy talán megfelelőbb lenne. Sok programnak nincs értelme, hogyha nem tudjuk megszólítani az európai polgárokat, akik eh, nem találják eh, eléggé vonzónak ezt a programot, hogy részt vegyenek benne. A harmadik, kérem szépen, hogy eh, vegye figyelembe a kapott, a mi bizottságunk által tárgyalt problémákkal nem megfelelő irányban haladó kapnak köszönhetőek. Köszönöm, hogy ön is foglalkozik ezzel. Elnök, köszönöm szépen, Karin Kalember. Ugye a németek számára nem népegészségügy, hanem közegészségügyi bizottság, mert ugye a népegészségügy az egy kicsit terhelt volt a német nyelven. Azt gondolom, hogy sikerült a jó kifejezés megtalálni öné a szó a második válaszkörre. Így lehetősége lesz mindenkinek, hogy kell. Valóban igaz az, hogy most a program nevével kapcsolatban vita merül fel. Na most, ami hát a program remélem, hogy nagyobb kedvére van mindenkinek, mint a címe, az elnevezése, de hát azt gondolom, hogy egy jó, meg frappáns címet kell találni égészség és növekedés. Ennek semmi értelme, mert ugyanarra az alapra helyezi az egészségügyet és a növekedést. Nekem ez nem tetszik, mert mi a növekedést nem ugyanazzal a mércével mérjük, mint az egészségügyet, amikor egészségügyi programokat tervezünk. A növekedés, az egészség funkció lenne, hát szerintem hát van összefüggés, én Kosszett asszonyal beszéltem erről már. Jó lenne, ha összedugnánk a fejünket, és leírnánk azt, hogy valóban mit is tükröz ez a javasolt egészségügyi program. Miért vezetjük be a növekedést ebben? Nézzünk ezzel szemben. Őszinte vagyok. A növekedés, ez a az a szó, az a varázsszó, amely megnyitja a költségvetési kapukat. Hát ez a helyzet. Mikor az egészségről beszélek, ki nem hogy állandóan az egészségügy eg- gazdasági aspektusairól kell beszélnem. De hát kérdezzél, politikusok vagyunk, pragmatikus emberek. És tudom, hogy megnyíljanak a kincses ládák, a pénzügyi ládák. Hát fel kell öltöztetnem az egészségügyi programot, gazdasági és növekedési zsargonnal kell kicicomáznom az egészségügyi programot. Így tudjuk elérni a pénzügyi célokat, illetve a támogatási célt. Így tudunk valóban egészséget biztosítani mindenki számára, minden polgárunk számára. Mindegy, hogy milyen gazdagok vagy szegények, bárhol éljenek is, hogy bármilyen etnikai csoporthoz tartoznak, mindenki számára az egészség kiemelt fontosságú. Nagyon fontos az egészségügyi ellátórendszerénk fenntarthatósága. Ez ugye ez keményen foglalkoztat engem ez az aggodalom. Ezt őszintén elmondom, ezt elmondtam már tegnap is. Dániában elmondtam az egészségügyi minisztereknek is, hogy óvatosnak kell lenni, Hát jó lenne, ha nem néznénk végig, hogy az irányításunk alatt hogy dől össze, vagy hogy dől be az egészségügyi rendszer. Ha nem, nem akarok arra az útra térni, két órát ezzel töltöttem tegnap ezzel témával, de meg kell változtatni a hozzáállást, új technológiát kell alkalmazni, új pénzügyi eszközöket kell találni, az e-egészségügybe, az innovációba kell beruházni másokba is, ha ezt nem tesszük meg, akkor szerintem nehézségekkel nézünk majd szembe. Ami Kínát illeti, azt kell mondjam, hogy nagyon sok kínai termék nem engedélyezett, például a hús, a marha és disznóhús és a bárányhús, a tejtermékek rendszeres tesztelésnek vannak kitéve a menomin miatt, más termékeket is teszünk ilyen ellenőrzéseknek. Minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy a kockázatos termékeket teljes mértékű felügyelet és ellenőrzés alá vonják. Nagyon gyakori ám ez, amikor párbeszédet folytatok kínai kollégáimmal, a minőséget emeljük ki, és örömmel látom, hogy ők is az minőség felé mozdultak el, változik a társadalmuk. A jólét nő, sokkal több igény van Kínában. A gazdaságukat is mm, egy kicsit átirányítják. Jobban odafigyelnek a belföldi fogyasztásra, nem ez a kizárólagos exportorientáltság jellemzi őket. Tehát a fogyasztói követelmények is ráadhatnak a termékek minőségére. Az ottani mottom minőség a forrásnál. Segítsük őket abban, hogy valóban a minőséget a gyártó helyszínen, a gyártó cégnél valósítsák meg. Mondod asszony, a dohány. Bár csak tegnap történt volna ez, ugye ezt tudja. Erről már beszéltünk. De ebben nekem valljam, őszinte leszek, úgy hiszem magam, mint egy lazac, amely a az áramellat ellenében megy. Én továbbra is minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy legyen érdemi javaslatunk, amely valóban eléri azokat a célokat, amelyeket meghatároztunk magunknak. Csökkenteni kell a dohányzást, kiváltképpen a fiatalok körében, fiatal lányok körében. Sajnálatos módon a statisztikáink azt mutatják, hogy egyre több fiatal lány dohányzik. Éppen ezért el vagyok kötelezve, továbbra is mindent megteszek ezen a területen is. A novel foodokkal kapcsolatban, ahogy említettem, nem fogom ezt megismételni. Én eh, azt gondolom, hogy eh, Mielőbb szeretném ezt bevezetetni, tehát úgy tűnik, hogy az önök csak úgy tűnik, hogy inkább vár. Én önökre bízom ezt. Én nem fogok újabb javaslattal előállni. Nem vállalok kockázatot, nem akarok én dönteni, én önök döntsenek. Ami a jogalkotást illeti, amit nem hajtanak végre, vagy a jogszabályokat igaz, a helyzet az, hogy milyen fajta furkosbotja van vajon a bizottságnak? A jogalkotásnak kell ezt furkos furkosbotot a bizottság kezébe adni. Sokszor felléphetünk, de amikor bizonyos ellenőrzésekről van szó, hát hmm, sok mindent csinálhatunk, de nézzük meg, hogy mi történt például a tojás kotlós tyúkokkal Az átmeneti időszak előtt. Nézzük meg, mi történik most. Nem tehetünk semmit bizottságként, mielőtt véget nem ér ez évben az átmeneti időszak. Hát megnézhetjük messziről, hogy mi történik, információkat gyűjthetünk a tagállamoktól, de amit most csinálok, én már felvetettem ezt a kérdést a tagállamokkal. Ami a státuszt illeti, hogy betartják-e a jogalkotási szabályokat, ami az akcióterveket illeti. El kell kezdenünk arról szólni, hogy mi lesz majd azután azokkal, akik nem felelnek meg az előásoknak. Mi van azokkal a gazdaságokkal, amelyek nem felelnek meg? Mhm. A nagy hús ugye nehezebben követhető nyomon, mint a tojás. A disznóhús nehezebben ö, kísérhető nyomon. Hatalmas probléma. A képviselők mindenki a maga országában is dolgozik ezen, Kérem, hogy mindenkit összönöznek otthon is arra, hogy tartsák be a koca irányelvet, és holnap beszélek az agrár miniszterekkel. Nagyon nagy hangsúlyt fogok fektetni erre a kérdésre, mint az összes többire, amelyet végre kell hajtani. De mindent a maga helyén és értékén kell kezelnünk, az én tapasztalatomból, ugye a kotlóscsukok kapcsán, a kotlóstyúk irányelve kapcsolatban óvatosan kell jogszabályokat alkotnunk a jövőben. 12 éves átmeneti időszakra jogszabályt létrehozni, hát nincs ez a bajom, de hát az Isten szerelmére, hát eh, most kell legyen ehhez egy program, akcióprogram, és egyfajta monitoring rendszer, amely segítségével nyomon követjük, hogy mi történik az adott tagállamban. Valamilyen hatóságot fel kell ruházni azzal, hogy beavatkozhasson, felléphessen, ha azt látják, hogy nem működik jól a dolog. Én azt javaslom, hogy amikor jogszabályokat hozunk létre, akkor mindig gondoljunk az ellenőrzési oldalra is. Garantáljuk azt, hogy a végrehajtás rá erőltethető a tagállamokra. jó, <clears throat> jó lenne, ami a környezetvédelmi egészségügyi programot illeti, a környezet és az egészségügy. Hát, nagyon is közel állnak egymáshoz a szennyezés például, ami a szemétlerakókból érkezik. Tehát nagyon fontos a klíma, a környezet, ezek mind következmények. Az egészségügyre hatással vannak ezek a környezeti tényezők. Ami a szoláriumokat illeti, azt kell mondjam, hogy nem olyan régen hoztunk létre egy rendeletet, amely csökkenti a szoláriumok ultraibai a sugárzásának erősségét. Tehát meghatározok, hogy milyen ö, skálán mozoghat ez. Evans kolléga, LPP, az LPP bevezettük bevezetünk egy technikai ö, eszközt, amely segítségével a tápban található nulla érték is kimutatható. Az úgynevezett low presence, az alacsony jelenlét. Nincsen negatív tapasztalatunk, sehol sem volt ezzel kapcsolatban be suggesting a similar um, uh, technical, the same type of technical solution. Ugyanaz a technikai megoldás kell hogyan lehet a nulla, nulla értéket kimutatni a tábban? A Józó asszony az állatok szállítása kapcsolatban, értem, amit ön mond, has been giving us uh, Tanácsokat is hallottunk ezzel kapcsolatban, olyan tanácsokat, amik elég sok helyet hagy az értelmezésnek is. És amit én elmondhatok, az az, hogy valóban örülünk ennek. Az állami jólét kérdésével talán visszatérhetek majd. A, egy nagyon fontos kérdés számunkra az állati jólét a Lisszaboni szerződésben is szerepel Európa egyik értéke, és ezt feladatunknak, missziónk, küldetésünknek tekintjük. Ami a másik kérdést illeti, hogy állati jólét, emberi jólét, hol, merre megyünk. Én azt mondom, hogy az emberi jólét az állati jóléttől függ mindig is az volt a politikánk, hogy a jó, az állati jólét biztosítja az emberi jólétet, az élelmiszer biztonságot, élelmiszer minőséget, tehát a kettő nem elválasztható egymástól a helyzetbehozás. Eh, Karen, már tegnap eh, Kopenhágában mondtam egy beszédet, ez ahhoz kapcsolódik, és azt mondtam, a helyzetbehozás az új eh, politikai paradigma az emberek nem fogják hagyni, hogy mi politikák, politikusok össze-vissza beszéljük nekik. Helyzetbe kell őket hozni. Ez azt jelenti, hogy tájékoztatást kell nekik adni, de nem csak információt jelent, hanem a hozzáértés, a literacy, tehát az, hogy hogyan kell értelmezni az információt, és hogy ezt hogyan tudja az illető a saját helyzetére alkalmazni. Lehet, hogy ez egészen más, mint ugyanazt az információt ön másként tudja alkalmazni, mint mondjuk egy szomszédja. Ez vonatkozik az élelmiszer címkézésre és minden másra. Tehát a helyzetbehozás például a fogyasztói területen az én reagálásom az az, hogy hozzuk helyzetbe a fogyasztót, és én ugyanezt próbálom tenni a ö, paciensekkel, amikor egészségügyi kérdésekről van szó. Nagyon szorosan együttműködök a kollégákkal, nagyon jó a munka kapcsolatunk, de abból, amit hallottam, De pontosan értem, hogy ön mire gondol. Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm biztos úr. És akkor most az utolsó kör következik. Kollégák tehetik fel a kérdéseket. Mr. Sanoni, Judith Merkis, Mr. Sonic, Fjell, Mr. Fjellner and uh, Madame Okoni last but not least. Please, Pavel. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszöntet mondani biztos úrnak, eh, hogy eh, ilyen erőfeszítéseket tesz, eh, hogy küzdjünk a rák ellen. Ez egy rendkívül fontos kérdés, és az európai partnerségben is 2014-ig. Szerintem itt az idő, hogy egy folyamatosságot biztosítsunk, és hogy sikerre vigyük ezt a programot. Lehet, hogy pontosabban meg kellene határozni, hogy mit kell, hogy ez eredményezzen. Én, nekem mindegy, hogy hogyan fogjuk hívni ezt a programot. Köszönöm. Elnök, köszönjük. Pavel. Thank you, Chair, and thank you, Commissioner, for being... Köszönöm. Elnök úr, köszönöm a biztos úrnak, hogy itt van közöttünk Először is lássuk a mobiltelefonok kérdését. Megvan a korai figyelmeztetés rendszer, ez működik. Tudjuk, hogy a terhes nők például, vagy a fiatalok a 20-as éveikben, vagy még fiatalabbak nagyobb kockázatnak vannak kitéve. Tudjuk, hogyha például kihangosítóval, bluetooth-tal telefonálunk, akkor a kockázatot csökkentjük. Tudjuk, hogy amikor nem használjuk mondjuk vonaton, autóban e, a mobiltelefont, akkor csökken a kockázat. Hogyan fogjuk tájékoztatni az embereket arról, hogy hogyan lehet csökkenteni a kockázatot, hiszen ez, erre szükség van. Ha nem tájékoztatjuk őket, akkor még nagyobb e, kockázatnak tesszük ki őket. A GMO-kkal kapcsolatban azt kérdezik az állampolgárok, hogy azt kivárják tőlünk, hogy megfelelően e, címkézzük fel az állatkísérletekkel készült termékekhez hasonlóan a génmanipulált összetevőket tartalmazókat. Végezetül különösen fontos számukra a generikus gyógyszerek kérdése. Görögországban sok orvos azt mondja, hogy a generikus gyógyszerek kevésbé hatékonyak, e, e, veszélyesek épp ezért. Köszönjük Kriton, Szanóni kollega, majd Merkis asszony. Köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm, hogy eljött körünkbe és válaszol kérdéseinkre. Szeretnék feltenni önnek egy kérdést az élelmiszer, a csecsemők élelmiszer biztonságával kapcsolatban. Ugyanis a közelmúltban tapasztaltuk, hogy dioxin jelen van az anyatejben az állampolgárok eléggé aggódnak, és vannak orvos szervezetek is, amelyek foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Egy konferenciát is tartottak ebben a témában a közelmúltban, tehát jelen van egy probléma. A gyerekeink éppen csak, hogy a világra jöttek, és azonnal olyan élelmiszerrel táplálkoznak, ami dioxinnal fertőzött legalábbis ezt mutatják a legutóbbi elemzések, és úgy tűnik, hogy ez különösen azon területeken igaz, ahol szemétégetők, cementgyárak és egyebek találhatóak. Még akkor is, hogyha ezek a létesítmények betartják a szabványokat. Tehát itt felvetődik a koktél hatás kérdése. Tehát mindezek a különböző fertőző anyagok, amik szennyezik a, fel, a környezetet, mi van ezekkel? Szeretném megkérdezni, hogy tudja, tudja, tud ezekről a helyzetekről, mire, mit gondol e-, erről, és mit tud tenni annak érdekében, hogy ezzel a problémával foglalkozunk, ami nem egy elhanyagolható probléma. Köszönjük Judit Merkis, majd Boris Sonic. Köszönöm, köszönöm elnök úr és biztos úr, hogy itt van közöttünk Merkis, majd... No, no, nem, nem, Sonic úr. Először Merkis asszony, és aztán következik csak ön. Talán nem hallottam, amit mondtam. Mondhatom? Köszönöm akkor még egyszer a szót. Köszönöm biztos úr, hogy időt szakított ránk, és eh, válaszol azokra a kérdésekre, amelyekkel önt bombázzuk ma délután során. Nekem is van pár keresetlen kérdésem. Az első, a nano részecskék és a nanotechnológia területe. Nincs konkrét stratégiánk, vagy mondjuk nano részecskék 2050 menetrendünk, úti tervünk, pedig a nano a jövő, és vannak a nanotechnológiának olyan aspektusai, amelyek még nem is kutattak. Én gondolok például arra, hogy a, az ezüstből a környezetbe e, távoznak nano e, részecskék. Ezt alaposan még nem tanulmányozták, de azt már tapasztalták, hogy az ezüst e, okozhat egyes állatfajokban termékenységráta csökkenést, és nem csak az emberek, hanem az állatok egészsége is kockán foroghat. Ezért Szeretném, hogyha egy rendelet születne erről. Tudom, hogy ez Tajani úr asztala, de mivel az egészségügy ennyire e, kapcsolódik máshoz, várhatunk-e bármiféle javaslatot, legalábbis a címkézés ügyén. Második kérdésem az állati takarmányjal kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban jó néhányszor önnek szegeztem már ezt a kérdést. Hogyan tudunk úgy változtatni az állati takarmányon, hogy kevesebb széndiokszid kibocsátást eredményezzünk ezáltal végezetül? A meghallgatás során legelőször, amikor ide eljött hozzánk, akkor az élvállalatszállítással kapcsolatban feltettem ennek egy kérdést, akkor azt mondta, hogy az év végéig várhatóan egy rendeletet nyújtanak be. Ez 2010-ben volt. Köszönjük, Judit! Most már valóban Sonic úr következik. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. A dohány irányelvvel kapcsolatban, amelyet említett a biztos úr, és azt mondta, hogy valamit tenni kell annak érdekében, hogy ne legyen olyan vonzó a dohányzás, a cigarettázás. Persze be kell tiltani a cigarettákat, a cigarettázást, akkor, hogyha ezek édesek vagy ízesítettek, vagy addiktív anyagokat tartalmaznak, tehát olyan anyagokat, amelyek könnyen függővé tehetik a fogyasztókat. Vannak olyan anyagok, amelyeket nem lehet amelyeket fel kell mindenképpen használni a cigarett előállításában. Nem tudom, hogy ezekkel foglalkozik-e az Európai Bizottság. Itt van például a mentoros cigaretták kérdése. Lengyelországban már száz, kb. 100 éve vannak forgalomban, és Finnországban is sokan szívnak eh, mentoros cigarettát. Ön szerint a mentoros cigaretták gyártása nem lehet probléma? Félne. Köszönjük, Krisztófer Félne következik. Köszönöm, biztos úr, a dohány termékek eh, irányelvének átdolgozásával kapcsolatban tennék fel a kérdést. A hagyományos eh, eh, svéd dohánytermékkel, a tubákkal kapcsolatban lenne egy kérdésem. Ez olyan, ha azt betiltjuk, ez olyan, mintha betiltanánk a vörös bort, és azt mondanánk, hogy a vodka az rendben van. Mit mondanák vajon a franciák? Na, így érzünk mi a tubákkal kapcsolatban. Múlt héten a svéd uh, újságokban azt olvashattuk, hogy az ízesítő anyagokat is betiltják ebben, és ezzel megkerülik a svéd csatlakozási szerződést, amely a 8-as cikk alól kivételt engedélyez, mi szerint nem a terméket, hanem az előállítási módszert, az ízesítést tiltják be, amelyet egyébként hagyományosan alkalmazzák. A lakosság egy kilencede fogyaszt dohánytermékeket, persze, de azzal egyetértünk, hogy hagyják abba ezt a rossz szokást, de ne az Európai Bizottság kényszerítse őket erre, főként úgy, hogy mondjuk a tubák helyett inkább cigarettát szívnak, hát ez, ez így nem megy. Kérem, ígérje meg, hogy ahelyett, hogy a svéd tubák betiltása helyett inkább arról beszéljünk, hogy minden dohány terméket tiltsanak be, ez lenne az igazi megoldás. Köszönjük, Christopher Fjellner. Utolsó kérdés, Okni asszony. Merci, président, monsieur... Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Mindazok a témák, amikkel szólni szerettem volna, már kifejtésre kerültem. Én is szerettem volna do- beszélni a dohányról, a kínai importtermékekről és a tojós tyúkok kérdéséről Tisztelt elnök úr! Szerettem volna, hogyha megígéri, hogy legközelebb én legyek az első, aki szót kérhet, és kérdezhet a biztos úrtól, mert akkor biztos lehetek abban, hogy olyan dologról kérdezhetek, amiről még nem szóltak, és inkább most átadom a szót a másfala kollégának. Persze, ha először önt látják, akkor ön lesz az első majd legközelebb. Ezt ígérem önnek, hogy legközelebb jobban odafigyelünk. Most pedig biztos úr, ha válaszolna a feltett kérdésekre. I, uh, I gladly come here. Örömmel jövök ide, hogy elmagyarázzam, hogy uh, mit uh, teszünk, hogyan dolgozunk, és szívesen válaszolok bármilyen kérdésre. Uh, és mindig nyitva vagyok mindenféle visszacsatolásra, információra, amit önöktől kaphatok a látogatások közötti időszakban is. Nagyon nyitott vagyok, szívesen fogadom az ötleteiket, gondolataikat, kérdéseiket, és megpróbálok párbeszédet folytatni, mert ez a mi gondolkodásunkat is gazdagítja. És úgy hiszem, hogy ez mindenképpen egy gyümölcsöző a jövő politikák szempontjából. Tehát ne várják azt, hogy elsőnek kapjon szót, hanem adott esetben lépjen kapcsolatba és kérdezzen, elérhető vagyok itt hallottak el kollégák a rákról és egyebekről, más kollega kérdezett az elektromágneses terekről. Először is meg kell mondjuk ismételten, hogy ez egy tagállami kompetencia, tehát azt, hogy ezt megfelelően kezeljék, illetve tájékoztatást adjanak erről a veszélyről. Ugyanakkor ö, értettem, hogy mit kér. Jelenleg azt kérjük a ö, Tudományos Bizottságunktól, hogy az egész elektromágneses térkérdését vizsgálják meg ismételten, és annak függvényében, hogy milyen tájékoztatást kapunk tőlük, az állampolgárok érdekének megfelelően fogunk eljárni. Megfelelő tájékoztatást fogunk adni arra, és hogy hogyan lehet eh, minél jobban kizárni az kockázatot, amit például jelenthetnek a mobiltelefonok, mert a mobiltelefonok mindenütt jelen vannak, mindenki mindenhol eh, használja a 7 éves és a 70 éves egyaránt, eh, ez persze szülői döntéstől is függ, de a valóság az mégiscsak az, hogy ez egy fontos kérdés, fontos, hogy az embereket oktassuk, neveljük, hogy hogyan használják ezeket az eszközöket. Ez más eszközökre is vonatkozik. A GMO-k címkézésével kapcsolatban el kell mondani, hogy a kötelező GMO címkézés az állati termékeken, például a tejen, a hústermékeken, amikor az állatot GMO-val táplálták, ennek nincsen egyelőre tudományos megalapozottsága. A tudomány mindössze annyit mond, hogy a takarmány lebomlik, és ez már nem megállapítható, ezt követően a hogy milyen, miből állt az állatnak a tápláléka, tehát hogy az aminósavban már nem mutatható ki az, hogy módosított vagy nem módosított terméket fogyasztott-e az állat. Tehát a GMO-val táplált ö, állat húsa és a nem GMO-s táplálékot kapott állat húsa nem megkülönböztethető a vizsgálatok során. Tehát jelenleg nem tervezünk ilyen címkézést. A ö, GMO-mentes címkézés az viszont harmonizációt tesz szükségesé, ezt az év folyamán igyekszünk megvalósítani és megnézni, hogy mit tudunk tenni. A dioxin a csecsemők táplálékában a legszigorúbb előírásaink vannak a világon és vannak különböző monitoring programok, amelyek figyelik a dioxin szennyezettséget, és hogyha a dioxin szennyezett terméket találunk, azt egyszerűen kivonjuk a ö, dioxint és az egyéb hasonló termékeket. A Németországban volt például ilyen a múlt évben, amikor azonosítottuk, akkor volt egy olyan rendszerünk, amely azonnal ki tudta ö, a nyomonkövetési rendszer segítségével vonni a termékeket akkor ilyen esetben a termékeket visszavonjuk. Azt persze el kell fogadni, hogy a környezetben jelen van a dioxin, és néha előfordul, hogy fertőzés történik, de folyamatosan figyeljük és őrködünk, hogy teljes mértékben kézben tartsuk a helyzetet. A nanotechnológiával kapcsolatban megint csak azt kell mondani, hogy ez az én portfóliómhoz tartozik, de vizsgáljuk a nanotechnológiát, de itt is megint csak talán a megfelelő helyet kell nézni. A, a novel food, tehát az új élelmiszerek irányelve, melyvel kellene ezt kezelni, mert oda, ezt sajnos elveszítettük ezt a lehetőséget, mert nem tudtunk megállapodni. Ez az egyik oka annak, amiért én szorgalmaztam, hogy ez az irányelv kerüljön a, a samaga útjára minél előbb. De annyi elem van ebben az irányelvben, amik egyébként hasznosak a fogyasztó számára, és hogy a, hasznosak a hogy nagyon na, ö, sajnálatos szerintem, hogy ezt most itt hagyjuk, ö, hogy ö, álljon mindaddig, amíg teljes egyeért, egyetértés lesz a klónozásban és egyéb dolgokban. De ez nem, az, nem nálam van a labda ez ügyben. A ö, szállítással kapcsolatos szabályozásokat illetően úgy gondoljuk, hogy a, az a fontos, hogy a szabályozás alkalmazásra is kerüljön. Eddig is ezt próbáltuk elérni. Hogy már korábban mondtam, meg kell próbálnunk a megfelelő megoldást megtalálni az állatszállítás e- esetében, is. nekem az egyik kérdés, hogy egyáltalán miért szállítunk. Én innen indulok ki. Miért kell szállítani? Az, az állat takarmányozás az pedig egy olyan kérdés, amit ugyancsak, amivel foglalkozhatunk. Szonik úr, a dohány és a dohány különböző terek te összetevői, mint például a vanilla, csokola, pinyakoládá és egyéb ízesítések, Tehát különbséget teszünk e között, és az egyéb összetevők között, amik szükségesek a termék előállítás során. Vannak bizonyos típusú ter, dohány termékek, amiket fel kell javítani bizonyos anyagokkal. Tehát ezeket megkülönböztetjük. És például a mentol egy olyan, amiről ugyancsak tárgyalni fogunk, ez is az ízesítők közé tartozik, és itt visszajutunk az illegális termékekhez. Az illegális ügyekben is próbáljuk a dohány nyomon követhetőségét megoldani, a hamisításokat is, és az egyebeket és ezt nem, nem az adók miatt csináljuk, hanem mert azt szeretnénk, hogyha nem lennének ilyen termékek a piacon. Megpróbálunk ezzel ellen fellépni. A svéd tubák kérdése megint csak az a helyzet, hogy ezzel kapcsolatban van egy bírósági ítélet. Ez van de a derogáció a svéd tubákra ott van, és ezt senki nem támadja. Nem fogja senki sem, sem a főbejáraton, sem a kiskapun keresztül megtámadni. Ezzel szemben az ízesített tubákot azt meg kell szüntetni. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, biztos úr. Köszönjük a nagyon konkrét válaszait és köszönjük, hogy vélemény eszmecserét folytathattunk önökkel. Ez a mi környezetvédelmi, élelmiszer, biztonsági és közegészségügyi bizottságunk. A most véges, véglegesítjük a jelentésünket, és a környezettel kell foglalkozni, majd pedig fontos a jó egészség is. És ha ezek a dolgok összefüggnek, az élelmiszerbiztonsággal és egyéb ügyekkel, amik még soron következnek a dohányjal kapcsolatban, komoly vitáink lesznek ezek, ezen kérdésekről. De a kollégák, akik szót kértek, azok, ahogy ön is látja, egy irányba megyünk, és ezek a politikák az ön, tehát önhöz tartoznak, és a fogyasztási, fogyasztói politikák is. 500 millió európai állampolgárnak kell megmutatnunk, hogy javítjuk a környezetvédelmi egészségügyi sztenderdeket és a